Bonjour euh, tout le monde. Nous allons commencer. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Az ülésünket a rend elfogadásával kezdjük, két módosítással. Becsúszott a dokumentumba két apró hiba a 14-es ponttal kapcsolatban, tehát ott az ICD eszközzel kapcsolatos jelentéstervezetről nem szavazunk, csak a módosítókról mert azt hiszem, hogy több órás szavazás lenne 600 ponttal körülbelül. Tehát egyelőre csak a tárgyalási mandátumról fogunk szavazni. Ez az egyik módosítás. A másik pedig, hogy Grez asszony, aki a jelentését be fogja majd mutatni, a, a genetikai anyagok szerző jogaival kapcsolatban. Ez ma és nem holnap kerül tárgyalásra. Hogyha nincs ellenvetés, elfogadottnak veszem a napi rendet. Bejelentésem nincsen elnökként, úgyhogy az Európai Bizottság jelezte, hogy szeretne bejelentést intézni hozzánk, és Katrin Metlepingen asszonynak adom át a szót. Két közleményünk van. Az egyik a szociális védelemmel kapcsolatban. Júniusban erről nagy vonalakban már szóltam. Augusztus 22-én el is fogadták ezt a közleményt, és nagy vonalakban az ismertetett tartalommal. Tehát politikai célkitűzések mentén fogalmazódott meg, illetve a változásokat körvonalazza. És a konkrét bejelentés tárgya az Európai Fejlesztési Nap hetedik alkalommal, október 7-én kerül sorra, és Krisztián kollégának adom át a szót. Köszönöm szépen. Voilà. Donc, euh, Igen, tehát ahogy Katrin már említette, a hetedik Európai Fejlesztési Nap a Ture Taxi-ban kerül majd sorra október 7-én a hetedikével kezdődő héten. És fontos események kísérik ezt. 16-án a fotba világnapja, illetve 17-én egy szintén fejlesztési téma. És a befogadó és fenntartható növekedés az átfogó témakör, valamint a biztonság, rugalmasság, a magánszektor, az emberek képesi tétele a fenntartható fejlődésre. Tehát az Európai Fejlesztési Nap keretében erről lesz majd szó. És a kiegészítő dokumentumban láthatják a résztvevőknek a listáját. Mintegy tíz államfő, öt biztos vesz részt, és kilenc tagállam fejlesztési minisztere. és aki bővebben szeretne tájékozódni, az internetes honlapunkra hívom fel a figyelmét. Ott megtalálhatók a részletek. A programot illetően részletesen elérhetővé tettük az internetes honlapunkon. Röviden összefoglalva 22 magas szintű panelbeszélgetést tartunk, szakértői beszélgetést, és 28 úgynevezett projekt labor beszélgetést tartunk. Erről annyit, hogy fejlesztési falut hoztunk úgymond létre az előző alkalommal, és különböző tevékenységek folynak ott. Úgy döntöttünk, hogy a fejlesztési falut nem ismételjük meg a jövőben, hanem különböző bemutatókra kerül majd sor az egyes kijelölt termekben. Itt a különböző tevékenységek során a résztvevők megismerkedhetnek a, az érintettekkel, különböző szempontokkal és kérdésekkel. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy a közvetlen résztvevők körén kívül internetre is felkerül az összes magas szintű szakértői panel webstreaming keretében. Tehát az interneten nyomon követhető majd mindaz, ami történik a rendezvények alkalmával. Emellett természetesen egyéb rendezvényekre is sor kerül. A Kaprosinski előadást szeretném megemlíteni. A fejlődési konferencia a Szabad Egyetem részében történik ez majd, illetve a Szangol teremben. Tehát különböző bemutatókra kerül sor a rendezvény keretei között. Ennyit szerettem volna elmondani. őket szeretettel látjuk, és kérem, hogy tájékozódjanak a honlapunkról. Fontos, hogy regisztrálni kell, mert a kitűzőket csak így tudjuk elkészíteni. És utolsó részletként megemlíteném, hogy több európai parlamenti képviselő is jelezte már a részvételi szándékát, elnökasszony ön is úgy tudom, tehát számítunk is a részvételükre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság képviselőjének adom át a szót, hogy válaszoljon arra a kérdésre, amelyet Kate Taylor kollégánk tett fel. Mikael Dosetri képviseli az Európai Bizottságot. Uh, Köszönöm szépen, A kérdés arra vonatkozott, hogy mit tett az Európa Tanács annak érdekében, hogy az izraeli védelmi erők által lerombolt vagy tönkretett uniós segélyekből épült projekteket valahogy kompenzálják. Itt ugye leromboltak bizonyos projektek keretében elkészült létesítményeket, és kérdés, hogy hogy amelyeket már átadtunk, és a palesztinok birtokában van az ő nevükben is kére valamilyen kompenzációt az Európai Tanács. Tehát itt infrastruktúrális károkról beszélünk, amelyek uniós, vagy pedig tagállamok által nyújtott segélyek segítségével épültek fel, és ezt ugye kijelentettük, hogy ez elfogadhatatlan, az, az Unió és Izrael közötti politikai párbeszédben ezt leszögeztük, hogy ez elfogadhatatlan, és a társulási megállapodásban is felvetettük ezt. Május 14-én a közel-keleti eh, békefolyamattal kapcsolatban elmondtuk, hogy a nemzetközi emberi jogi humanitáros fejlesztés segélyek keretében nagyon fontos az, hogy a területen kívül, tehát a különböző katonai konfliktusok a nem érintő területen létrejött uniós segélyből létrejött infrastruktúrák nem pusztíthatók el, és itt a palesztinak számára építési engedélyt kértünk, illetve azt, hogy biztosítsák számukra az ivóvizet és az egyéb igények kielégítését tehát itt a jövőben a palesztinak által használandó területekre folyosított segélyekre van szó, és a tönkretett létesítmények esetében kompenzációt kérünk, és az Unió már világosra tette az izraeli állam számára, hogy mindenképpen azt szeretné elérni, hogyha védelmet élvezének ezek a palesztin infrastruktúrák, ezek az uniós befektetések a palesztin területeken, a probléma, amelyet szembe kellett néznünk, az az, hogy a, azok a projektek, amelyek most már a végfelhasználók a palesztinok kezébe kerültek, ezek most már ugye nincsenek uniós tulajdonban, éppen ezért nincsen jogalapja az Európai Tanácsnak, hogy kompenzációt, kártérítést kérjen a, a múltban az izraeli védelmi minisztériumnál már bejelentettük a fenntartásainkat, a kárigényünket az uniós projektek keretében tön, megvalósult majd tönkretett infrastruktúrális létesítmények kapcsolatban, de e, kértük tehát ezt a kártérítést, de nem kaptunk semmiféle kártérítést. És az, az ENSZ e-, e-, egyik segélyhivatala kért és kapott és kárpótlást egy olyan létesítmény kárpótlás tönkretételét, amely 2008-2009-es konfliktus keretében um, eh, sajnos használhatatlaná vált. Szeretnénk, hogyha tehát levonnánk a tanulságokat a múltból és a múltbeli tapasztalatokból, és éppen ez a 2012-es programozási folyamat, ugye itt a palesztin hatóságok által uralt területekre vonatkozó intézkedéseket is megfogalmazott. Itt eh, különböző kisebb infrastruktúrális projektekre van szó, és az Európai Unió határozottan ki amellett, hogy mindenképpen békésen, nem konfrontatív módon kívánja rendezni ezt az izraeli partnerrel, de tőlük is azt várjuk, hogy jelentsék, hogy hajlandók az együttműködésre a, amennyire lehet az izraeli hatóságokkal fogjuk a projektek levezénylését koordinálni, és az infrastruktúrák, e, addig csak lehet, az Európai Bizottság, az Európai Unió tulajdonában fog maradni, ugye a védelmét biztosan tudjuk, és a, amikor megkapják majd a végfelhasználók, akkor a jogsegély keretében próbáljuk majd az ő érdekeiket minél tovább védeni. Taylor, Mr. Taylor. Keith Taylor úrnak adom meg a szót. Well, thanks very much. Um... Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt számomra, amit elhangzott. Nagyon hálás lennék egy írásbeli válaszért, és illetve egy összefoglalóért arról, amit most elhangzott. Ehm, úgy látom, hogy elég alaposan megvizsgálták ezt a kérdést. Itt eh, ugye konkrét területekről beszéltünk, egy olyan területről, amely a megszállás és az izraeli illegális települések miatt igencsak nagy kárt szenved. Világossá tette, hogy elvárja a védelmet azon létesítmények esetében, amelyek uniós támogatásra jöttek létre. De hát itt 30 millió euróról beszélünk, hogy 30 millió eurónyi értékben okozta kárt az izraeli védelmi erők. Tehát ez ennyivel támogatta az UNO ezeket a projekteket, de nem, úgy tűnik, hogy nem működik tehát ez a védelem. Tehát, és a kérdés arra vonatkozott, milyen konkrét jogi lépéseket tettek annak érdekében, hogy kárpótlás kompenzációt kapjon az Európai Unió a 30 millió eurónyi kár itt nem a károk okáról van szó, hogy másról. Én kicsit eh, elveszettem a fonalat, hogy miért és nem sikerült eh, valamiféle pert indítani, vagy eh, jogorvoslatot kérni, és kárpótlást miért nem sikerült követelnünk. Elmagyarázta ön, hogy, hogy ez egy igencsak soft, puha megközelítés, amelyet Izrael szemben képviselni kívánnak, és nyilvánvalóan én is támogatnám ezt a megközelítést, ha működne ez a fajta megközelítés. De ez a fokozatos, pozitív és nem konfrontatív megközelítés egész egyszerűen nem működik. 30 millió eurónyi kárról beszélünk, és semmiféle jogi lépésre. Hát akkor mi itt a válasz? Mi a megoldás? Hogyan kívánnak reagálni erre? hogyan kívánják ezt a pénzt visszakapni, amelyeket valóban létfontosságú, szükséges projektekre költöttek, és hát tulajdonképpen teljesen feleslegesen költötték ezt a pénzt. Kérnék még részleteket, és kérnék valamiféle választ, valamiféle biztosítékot arra vonatkozóan, hogy itt történik valami, és, és a megfelelő kezekbe kerülnek ezek a projektek. Köszönöm szépen. Ismét a bizottságnak adom meg a szót. Különösen az írásbeli válasz lehetőségét illetően. Tehát Taylor úr ezt kérte. Uh, Semmiféle problémám nem áll föl az írásos válasz. Ami a többi felvetett pontot illeti, úgy gondolom, hogy a bizottság és a tagállamok is ugyanolyan frusztráltak, mint a tisztelt képviselő. Nincsen erre könnyű válasz, hogy mit is tegyünk ezzel az erőfelépése. Az igazi probléma az az, az hogy a jogi szolgálatunk számos alkalma már emlékeztetett minket arra, hogy amikor az infrastruktúrális létesítményeket átadjuk a végfelhasználóknak, onnantól kezdve nincs semmiféle jogalapunk arra, hogy, hogy fellépjünk itt. Éppen ezért a jövőben a jövőbeli projektek esetében próbál, megpróbáljuk majd minél tovább az, biztosítani ezt a fajta eh, jogosultságot, hogy védelmezni tudjuk majd ezeket a projekteket. Nem tudom, hogy jogi szolgált kívánom még ezt hozzászólni, de megpróbáljuk biztosítani azt, hogy, hogy közös megközelítést eh, képviseljünk az izraeli partnerek felé az unió nevében, hogy mindenképpen erőteljesebb hangon tudjunk szólni és fellépni. Megpróbáljuk a, az izraeli eljárást elindítani, és reméljük, hogy nem vétozzák meg. Most egy, egy kisebb, kisebb kaliberű infrastruktúrás projektet indítunk, és megpróbáljuk észszerű időn belül ezt lezárni, hát hat hónapos időszakot határoztunk meg, és hogyha és utána folytatni kívánjuk-e infrastruktúrás projektek építését. Taylor úr, öné egy percre szó. Még egyszer, nagyon hálás lennek azért, hogyha valami konkrét határozott lépés is megneveznének. Igazából ugye azt hallottuk, hogy semmi sem történik gyorsan, de 2001 óta azonban 30 millió eurónyi kárt okoztak az unió által támogatott értesítményekben. Igen, frusztrál minket ez a helyzet, és hát azért fordulunk a bizottsághoz, hogy lépjen és hát nem mondta el, hogy mit kívánnak tenni, elmondta, hogy mit várnak, mit szeretnének, eddig mit történik, de semmiféle pozitív, konkrét, határozott felépésről nem hallottunk. Remélem, hogy valami ilyesmi is feltűnik majd a láthatárom. Köszönöm szépen. Most a következő napi rendi fontra térünk rá. lelnökünk, Zaniki asszony jelentése következik az Erasmus mindenkinek program kapcsán. Az Erasmus mindenkinek az erre vonatkozó javaslat egy oktatási, képzési, ifjúság és sportprogram részét képüse képezi, amely nem csak egyetemisták számára nyitott, hanem mindenki számára. Tehát nagy érdeklődéssel adom meg a szót Zanéki alelnök asszonynak, hogy mutassa be a jelentéshez javasolt módosításokat a Kutáns Bizottság részéről. Presidente, nel novembre 2011 Köszönöm szépen, elnök asszony. 2011-ben az Európai Bizottság egy rendeletjavaslatot nyújtott be annak érdekében, hogy az Erasmus mindenki számára bevezethesse, és hogy gyakorlatilag az ifjúság számára ezeket az információkat eljutassa a sport és az oktatás területén, illetve egy átfogó alapokra helyezze, és ez 2014-ig, illetve 2020-ig tartó program lenne. A Kulturális Bizottság egyébként a vezető, témavezető bizottság ebben a dosszéban, és e, minket állásfoglalás készítésére kértek fel, és én mint e, árnyékjelentéstevő szeretném elmondani önöknek a lényeges pontjait ennek a programnak. Az Erasmus program főként az oktatási szektoron belüli programokra vonatkozik, és nemzetközi vonatkozásai is vannak ennek az együttműködésnek, ezek természetesen a főiskolák területén zajlik, ami a mi bizottságunk számára rendkívüli jelentőségű. A cél, hogy valamennyi jelenleg folyó akciót egyetlen egy programba foglaljuk össze, hogy az áttekinthetősége a programnak, illetve a hatékonysága is növekedjen. És hát természetesen nekünk ezt támogatnunk kellene véleményem szerint, és egy ö, pakasszony ö, jelentését tehát átnéztem, és megállapítottam néhány pontot a rendelet tervezetben csak nagyon specifikus és nagyon korlátozott utalás történik a DAC-ra az AKP országokban, AKC országokban, és éppen ezért rendkívül fontos, hogy ezt az Európai Unió igényeihez igazítsuk ezeket a pontokat. Ami egyébként agályra ad okot, az az, hogy a program finanszírozása nem felel meg a hivatalos ö, támogatási programnak, ahogy ez az ECI javaslatában szerepel 2014 és 2020 közötti időszakra. Egyébként Pakasszony javaslatával kapcsolatban én előkészítettem jó néhány javaslatot, és kérném a kollégákat, hogy támogassák a módosító indítványaimat. Egyébként most nem szeretnék ezeknek a mélyére menni, csak egyszerűen szerettem volna talán a lényegét elmondani a javaslataimnak. Ugyanis azt javaslom, hogy a fejlesztési célokra vonatkozó javaslatainkat, főleg a szegénység elleni harcra vonatkozó eh, javaslatainkat egy kicsit világosabban és struktúráltabban kellene megfogalmazni, a mobilitást támogatni kellene, de azért persze vigyázni kell, hogy itt nehogy agyleszívásra kerüljön sor az egyes eh, területekről. Tehát nagyon fontos a céltudatosság és a hatékonysága cél eszközök felhasználása területén, hiszen nagyon fontos arra is ügyelni, hogy a partner országok eh, szerepét is figyelembe vegyük, és nagyon fontos a monitorozása ennek a munkának, tehát nagyon fontos, hogy a kihatásokat teljes körön átláthatóan tudjuk majd vizsgálni a későbbiekben. Azt gondolom, hogy lehet, hogy ezek a javaslatok nagyon technikai jellegűnek tűnnek az önök számára, de mégis azért ez nagyon fontos lenne a mi bizottságunk számára. Nagyon fontos lenne, hogy az európai elvek a fejlesztés területén és az új célok finanszírozása területén megvalósuljanak, hiszen itt olyan országok érdekében tevékenykedünk, akik segíteni szeretnénk, és akik pedig szeretnék, hogy ezeket az alapelveket támogassák az európai közösségeken belül. Egyébként nagyon érdekel az önök véleménye ebben a témában is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Grez asszonynak adom meg a szót. Igen, jó napot kívánok! Szeretnék köszönetet mondani Zanuki asszonynak a zöldek részéről. Nagy vonalakban osztjuk ezeket az elképzeléseket. Természetesen örömmel vesszük az Erasmus mindenkinek programot, amely az oktatás, illetve képzés terén a fiatalok számára fontos lehetőséget jelent. És a megfogalmazott javaslat elég jónak tűnik, tehát dicsérendőnek gondolom. Vannak kockázatok, vesztés például az egyes programok vonatkozásában, és bizonyos bizonytalanság a résztvevő csoportok, illetve a jogosultak tekintetében. Az Erasmus Mundus, illetve szegénység elleni küzdelem terén szeretném hangsúlyozni, hogy támogatjuk a, az előadó elképzeléseit. Tehát a rendelet tervezete és a finanszírozási eszköz, a FED, a fejlesztési finanszírozási eszköz bírja a támogatásunkat. Egyetértünk a jelentés készítőjével, a külső hatások, illetve az Európai Parlamenti e, beleszólási lehetőség terén is osztjuk azt a nézetet, hogy több éves programban kell gondoskodni a forrásokról, a prioritások mentén. Az érintett országok határozhassák meg ezeket véleményünk szerint. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez a célszerű eljárás. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy még egy kicsit ambíciózusabbak is lehetnénk. És úgy gondoljuk, hogy feltétlenül ellenőrzési lehetőségre van szükség. egy úr utalt különböző problémákra, Brazília, illetve fejlesztési eszköz tekintetében, és arra jutottunk, hogy az Erasmus ösztöndíjai a brazil résztvevőknél sokszor jómódú családok gyermekeinek a részvételét segítette, segítették. Tehát az Erasmus Mundus célja a hátrányos helyzetűek segítése kéne, hogy legyen. Köszönöm, hogy megemlíti a szövegben az agyelszívást, és kevés szó esik ugyanis erről. Köszönöm, Gőrenc úr. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék én is köszönetet mondani Zeniki asszonynak kritikus jelentőségű ez a jelentés, és kiváló volt az ismertető. Rávilágított fontos részletekre, például a finanszírozás ügyében. A jelentés egy szakaszában beavatkozási lehetőséget sürget, másrészt a, a FET eszköznek a bevonására szólít fel, ugyanakkor egyéb szakaszokban már nem szerepel a, a FET. Végül is a fejlesztési eszköz mm, kiesése esetén hogyan fogjuk finanszírozni majd az Erasmus Munduszt, az Erasmus mindenkinek programot. A második kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy a jelentés egyébként helyesen mutat rá, hogy a DCI eszköz különböző alkalmazásának kompatibilisnek kell lenniük, illetve az OECD módszertanába is illeszkedniük kell. Ez nagyon helyes. Egyrészt a fejlesztési együttműködési eszköz rendelkezésére állnak majd ezek a források, és attól függően, hogy hogy alakul ezeknek a felhasználása, Elhangzottak olyan igények, hogy a DCI funkcióit úgy alkalmazzuk meg, hogy megfeleljünk a tényleges helyzet diktálta igényeknek. Tehát különböző területek között kellene elosztani a forrásokat. És a bizottság DCI finanszírozási igényeit is tekintetbe kell venni. És az Erasmus Mundus több területen is érintett, illetve a négyes fejezetet veti fel. Azután a különböző feltételek, feltételrendszer kapcsán egy konkrét példát szeretnék említeni. Megfinanszírozunk különböző műveleteket, amelyek képzéshez, oktatáshoz kapcsolódnak. A DCI eszközt használjuk, és a fejlődő országokat segítjük. És nem csak a kedvezményezettekre gyakorol ez hatást, hanem hogy Grezasszony fogalmazott, részvételi feltételeket kell, követelményeket kell felállítani. Mondok egy példát. Az Erasmus Mundus az orvosi területen komoly pénzekbe kerül, Tanzániát segítjük, és ki garantálja azt, hogy a résztvevő diákok utána a tanzániai egészségügyet fejlesztik tovább, illetve hasznosítják ott a tudásukat. Tehát a tanulmányi ösztöndíjak összekötendők a kedvezményezettek vállalásaival. Meg kell követelnünk, hogy az elsajátított tudást a saját hazájukban hasznosítják majd. És erre valamiféle mechanizmust kellene javasolni, illetve beépíteni. Ez egy nagyon fontos eszköz lenne az agyelszíves megakadályozására. És ezt gyakran elmondjuk ugyan, de nem igazán követjük le konzekvensen, ami belőle következik. Elnök a bizottság részéről Claire Mandel kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen a képviselőknek és hogy viszonylag pozitívan vélekedtek az Erasmus mindenkinek programról. És a bizottság részéről szeretném megemlíteni, kiemelni néhány fontos elemét a meglévő programnak. A felsőoktatás segítése, támogatása, a cél a szomszédos országok programjaiba illeszkedik, illetve az alfa latinamerikai és a különböző kétoldalú egy, együttműködések keretei között működik. Az Erasmus Mundus az egyetemi kutatási környezetben dolgozók munkáját támogatja. Megosztott forrásokkal működik, és Európán belül, illetve a kontinensek közötti részvételt is támogatja. Az egész életen át tartó tanulás áll ennek a hátterében. Tehát az Erasmus mindenkinek van az egyik oldalon, a másik oldalon pedig az Erasmus Mundus. Az egyes, illetve a négyes fejezetből finanszírozzuk ezt a bizottsági javaslat alapján, tehát egy kettős forrásból, 80-90 százalékban az egyes forrásból, 10-20%-ban pedig az említett négyes kategóriájú eszközrendszerből, tehát a szomszédság, illetve a DCI eszköz terhére, és így tovább. Az Európai Bizottság 1,8 milliárd eurós finanszírozási keretet ajánlott több éves elosztással, és a felsőoktatás támogatása a célunk. 2007-2013 a szóban forgó terület, tehát igazából mintegy kétszázalékos növekményt lehet elképzelni, hogyha a részletekre térünk. És a négyes fejezet finanszírozása a DCI alatt például csak olyan intézkedéseket finanszírozhat, amely az együttműködést, illetve a mobilitást eh, célozza az érintett régiókban. Az egyes eszközök feltételeinek eleget kell tennünk. Például a Tempus programhoz hasonlóan. A három eszköz finanszírozza ezeket. Az Erasmus Mundus pedig öt eszközzel rendelkezik. Ezek alkalmazása során a célokat figyelembe kell venni elég nehéz egy egész világra kiterjedő program esetében egyéni program lebontást érvényesíteni, mint egy száz ország esetében, ezért regionális szemlélettel dolgozunk. Például a Tempus esetében, amelynek az a célja, hogy az egyetemi kapacitást fokozzuk a szomszédos országokkal együttműködve, és regionális szinten szeretnénk előmozdítani a konzultációt egyes problémákra szeretnék most kitérni, amelyek itt felvetődtek. Először is annak érdekében, hogy az Európa és Európán kívüli egyetemek láthatóvá váljanak a finanszírozáson keresztül, ezért éves finanszírozási bázist dolgoztunk ki a távoli partnerekkel együttműködve, kapcsolatot tartva. Szeretnénk megismerni az ő működésüket konzultációs időszakot vezettünk be a program előtt, és három-négy éves időtávlatban gondolkodunk, megfelelve az erre vonatkozó igényeknek. Másrészt, ahogyan említettem, ez a program regionális keretben működik, és a különböző szabályoknak eleget fogunk tenni. Fejlesztési dimenzióval rendelkezik a program továbbá. Mobilitási célja van, ez fontos, de nem az egyetlen cél. Tehát nyilván a diákok, illetve a résztvevők, a tanárok mobilitását is elősegítjük. Kapacitásfejlesztésben gondolkodunk, partner egyetemek bevonásában, és szeretnénk, hogyha új tanmeneteket, modern tananyagokat dolgoznának ki az egyetemi oktatási javára. A pozitív diszkrimináció kapcsán világos, hogy hogyha két hallgató között kell választanunk, közül kell választanunk, akkor a hátrányosabb helyzetű hallgatót fogjuk támogatásban részesíteni. És a kiválasztási kritériumok ennek megfelelően kerültek ki dolgozásra. Tehát az Erasmus keretében a hátrányos helyzetű hallgatókat fogjuk segíteni. Nyilvánvalóan a hátrányosabb helyzetű, illetve háttérből érkező hallgatók kerülnek előnybe. egy elég régóta dolgozó, egy együttműködő kör további támogatásáról van szó, például a Tempus esetében a nemzeti hatóságok között kiváló az együttműködés, és ezt fogjuk most meghosszabbítani konzultációs mechanizmus bevezetésével. A regionális programokban konkrét országok vesznek részt, illetve egyetemi konzorciumok. unión belül, illetve a különböző régiókban. Például létrejött egy koordinációs büró, illetve elnökség a hálózaton belül. És ebben a keretben egyeztetik az oktatási kérdéseket, illetve a finanszírozási ügyeket. Úgy gondolom, hogy többé-kevésbé az összes észrevételt érintettem de ha további kérdésük van, akkor szívesen válaszolok. Köszönöm. Görenc úr, tessék, ismét a szó. Nem vagyok benne biztos, hogy a bizottság a feltételrendszer összes részletét árnyaltan kifejtettem. Tehát én szerettem volna a kérdésemmel még további részleteket megtudni. Igen, ahogyan említettem, az Erasmus mindenkinek erős intézményi dimenzióval rendelkezik, tehát a hallgatói mobilitást segítjük. Ez már most is megvalósul az Erasmusban. A mobilitást a hallgatók úgy vehetik igénybe, hogy két egyetem együttműködése szükséges ehhez. Tehát együttműködési megállapodások jöttek létre az egyetemek között, úgynevezett learning agreementek, és a képzés rendszere világosan előri a hallgatónak, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie. Tehát ez egy partnerség a hallgató és az egyetem, a küldő, illetve a fogadó egyetem között. Elnök Görens úr. A kérdésem arra irányult, hogy meghatároznak bizonyos szabályokat, és az egyetemek közötti partnerséget ehhez kötik, és meg is vonják a partnerség lehetőségét, hogyha nem tesznek eleget a feltételeknek. Zanuki asszony is ebbe az irányba fogalmazta meg a szöveget. Tehát például, hogyha a, az OECD Fejlesztési Bizottság által meghatározott szabályokat nem teljesítik, akkor visszavonják-e tőlük a pénzt részletesen megvizsgáljuk a kapacitásfejlesztés esetében a részleteket, hogy milyen tevékenységek valósulnak meg, és hogy az együttműködési megállapodás, a, a DAC, az mit ír elő. És a kapacitásfejlesztésben résztvevő partnerek mindegyike eleget kell, hogy tegyen ezeknek a szabályoknak. A részvételnek világos szabályai vannak. Ha nem tartják be őket, akkor ez következményekkel jár, illetve nem fogadjuk el a részvételüket. És a mobilitás kapcsán az unión kívüli országból érkezett hallgatók, illetve oktatók, az ő esetükben inkább az a probléma, hogy a DCI eszköz segítségével sokan ott hagyják a származási országukat, a hazájukban nem térnek vissza. És ezt a kérdést már felvetették az Erasmus Mundus keretei között is. Az Oktatási és Kulturális Főigazgatóság megfontolva a kérdést, a fejlődő országok számára javaslatot tett, mert szeretnénk elejét venni az agyelszívásnak illetve aktívan szeretnénk ez ellen tenni. A fejlődő országok problémakörét azt hiszem, hogy átlátjuk és értjük, és a parlament is helyesen veti fel, hogy a DCI végrehajtása során próbáljuk elkerülni ezeket a problémákat. Tehát a kilépési mobilitást valahogy kezelnünk kell. És itt bizony kompatibilitási problémák merülhetnek fel. Az oktatók képzésében például, vagy mondjuk az egyetemek számára nyújtott berendezésekben. Egy európai egyetemen képzésben résztvevő oktató esetében itt sokszor összeférhetetlenség alakulhat ki. Elnök, Zánuki asszonynak adom meg a szót, hogy lezárhassuk a vitát. Elég, eléggé megcsúsztunk a vitával, úgyhogy szeretném minél gyorsabban. Köszönöm. Igen, én akkor lezárásként nagyon megköszönöm a bizottságunk titkárságának a támogatást. És a kollégáknak is, akik hozzászóltak a mai napon és azt gondolom, hogy nagyon fontos volt mindez, amit megbeszéltünk az erasmus kapcsolatban. Mindjárt nagyon köszönöm, és eh, nagyon jól eh, eh, közreműködtek, és szeptember 23-a a leadási határideje a módosító indítványoknak, és egyébként nagyon elégedett vagyok az eddigi munkával, és azt gondolom, hogy ez a jelentés, ez ez nagyon jó eszköz lesz arra, hogy a kultúrát tovább terjesszük, és hogy támogassuk a fejlesztendő országokban a kultúra ügyét. Köszönöm. Emlékeztetnék arra, hogy szeptember 18-a dél a módosító indítványok határideje, illetve a szavazás időpontja szeptember 20-a, ahogyan hallhattuk is az előadóasszonytól. 17 óra, illetve ez volt a határidő, és október 9-én következik a szavazás. A következő napi rendre térünk át, ami az Európai Közösség, illetve Dánia kormány és Grönland halászati partnerségi megállapodás. És az előadónk a vélemény kapcsán Meissner asszony és meg is adom neki a szót minden további nélkül. A különböző feltétel rendszer részletekről szól, majd finansz, finanszírozásról is köszönöm. Ez két az a Köszönöm szépen. Elnök asszony, itt egy olyan ö, halászati egyezményről van szó, ami az Európai Közösség, Dánia kormány és Grönland helyi kormánya között kerül megkötésre, és a halászati bizottságban Ole Christensen a felelős jelentéstevő, és mi pedig azért vagyunk felelősek, hiszen gyakorlatilag alkotmány jogilag az egyik EU országhoz tartozik Grönland, és ezért is vagyunk illetékesek. Nagyon fontos, mert az ágazat hozzáadott értékének 13 áért a hazai halászati ágazat felelős, és a foglalkoztatás 17 áért Egyébként 88 át teszi ki a halászati ágazat az exportnak, és ez szinte teljes egészében az EU felé irányul. Tehát ez nagyon fontos tudni Grönlanddal kapcsolatban. Számunkra, mint fejlesztési bizottsággal kapcsolatban nagyon fontos ez, a halászati kérdésben is, de az általános halászati politika vonatkozásában is, és nagyon fontos, hogy a partnerségi megállapodás körében is kezeljük ezt a kérdést az EU és Grönland között. Ez 2007 és 2013 közötti partnerségi megállapodás, amiről fontos lenne, hogy a célok, amelyek ebben lefektetésre kerüljenek, koherensen eh, teljesülhessenek. Tehát elmondható, hogy 2007. január 1-től lépett az első jegyzőkönyv életbe ezzel kapcsolatban, és december 31-én jár le. Tehát gyakorlatilag egy hat éves jegyzőkönyvről beszélhetünk, és most három évre hosszabbítanánk ezt meg. Ez az egyezmény, ez egyébként oly módon van ö, szabályozva, hogy bizonyos fogási, lehalászási mennyiségeket szabályoz, illetve a megegyeztetett mennyiségekkel, kihalászott mennyiségekkel kapcsolatos árakat is szabályozza. És gyakorlatilag, tehát nagyon fontos ez Grönland egésze szempontjából. Én azt gondolom, hogy ez nagyon észszerűnek bizonyult ez az eddigi politika, hiszen így Grönland hozzáférhet a halászati mezőkhöz, amit ki is tud használni. Ezek a lehalászási mennyiségek, ezek tudományos alapokon nyugszanak, és természetesen nagyon fontos lenne, hogy fenntarthatóan támogassuk a halászatot, hiszen itt vannak azért fajok, amelyek e, veszélyeztetettek, és három olyan faj is van, amelyel kapcsolatban valamivel alacsonyabb lehalászási mennyiségeket javasol a kolléga a halászati bizottságban. Tehát alapvetően azt mondhatjuk, hogy ajánlhatjuk azt, hogy a parlament támogassa ennek a jegyzőkönyvnek a megkötését. Három olyan kérdés van, ami számunkra talán fontos, főleg a mi e, bizottságunk szempontjából, hogy nagyon fontos a fenntartható halászat, középpontba állítása, és hogy a három veszélyeztetett halfajta kapcsán a csökkentését a kifogott mennyiségeknek támogassuk, és nagyon fontos az, hogy az is, hogy átláthatóbbá talán váljon a munka, és hogy lássuk azt, hogy a fejlesztési politikában a koherencia valóban növekedette. Egy másik dolog, hogy nagyon fontos az, hogy az EU-s tagállamok hajói egyre nagyobb mértékben látogassanak meg, és kössenek ki grönlandi kikötőkben, hogy itt is nagyobb legyen a hozzáadott érték, és azért hadd mondjam el azt, hogy eléggé szűk a határidő, már most 19-ig, tehát most szerdáig kell benyújtani a módosító indítványokat. Hát ez egy elég sportos célkétűzés, tudom, de csak akkor fogjuk tudni a következő év re vonatkozó jegyzőkönyvet, halászati jegyzőkönyvet eh, december 31-ig elfogadni, hiszen itt nagyon szorosak a határidők a halászat területén. Arsenis. Köszönöm szépen, Arsenis úrnak adom meg a szót. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. It's, uh, it's one of the... Ez egyike azon ritkán eseteknek, amikor halászati partnerségi megállapodás szinte teljes mértékben a az iskola példát, a könyvbeli iskola példát követi. Itt ugye a tőkehal, az álsügér, a lapos hal esetében túlhalászásról beszéltünk, de egyébként az a helyzet, hogy a halászati mennyiségek, a meghatározott mennyiségek tudományos alapon kerültek meghatározásra. És, és ugye itt a 2015-ös célokról beszélünk, egy bizottság ezzel foglalkozik, egy bizottság pedig azt monitorozza, hogy eddig hogyan került végrehajtásra az eddigi megállapodás, évente ül össze ez a bizottság. És aztán van egy emberi jogi záradék is ebben a megállapodásban, amelyet ugye mindig kértünk és egy olyan országról van itt szó, amely nem fejlődő ország, tehát nagyon nagyon jó, komoly garanciák vannak arra, hogy valóban be fogják tartani azt, ami a megállapodásban áll. Tehát eh, igazából nem is lenne szüksége arra, hogy ez a fejlesztési bizottság véleményt eh, fogalmazza meg erre vonatkozóan, de eh, minden más érintett esetében, más megállapodás esetében viszont sürgősen szükség lenne ezekre a felülvizsgálatokra. Én támogatom a javaslatot. A kollégák ugye dolgoztak ezen a halászati bizottságban, és úgy gondolom, hogy ez egy jó halászati partnerségi megállapodás. Igen, e, tehát egy jó FPA-ről, halászati partnerségi megállapodásra van szó, és nagyon remélem, hogy a többi megállapodás is legalább ilyen jó lesz. Köszönjük szépen, Lövin asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönet illeti Meissner asszonyt is ezért a jelentésért, amelyet nagyon jónak találok, meg vizsgálta ugye az értékelési jelentéseket, és így tovább. Egyetértek Ázelis úrral abban, hogy felmerül a kérdés, hogy tulajdonképpen a Fejlesztési Bizottság miért is kell, hogy véleményt formáljon egy halászati partnerségi megállapodásról Grönlandról. Nem tudom, hogy Grönland hivatalosan felüldő vagy fejlett országe, talán a bizottság erre tud válaszolni. Ugyanakkor Eszenész úrral nem értek egyes mértékben egyet abban, hogy ez valóban modellértékű megállapodás lenne, amit mindenképpen támogatnunk kellene hiszen úgy gondolom, hogy a legalapvetőbb elve amelyet az Európai Uniónak minden ilyen megállapodásban követnie kell, az az, hogy az állományok túlhalászását megakadályozzuk. És ugye itt szó esett a három állományról, a tőkehal, az álsügér és a grönlandi laposhal. Ezek esetében igenis túlhalászásról van szó nagyon aggályosnak tartom azt, amit itt látunk, hogyha megvizsgáljuk a grönlandi tőkehalt, hát az állomány állapota nem ismeretes, nincsen semmiféle igazgatási terv, nem ismerjük, hogy mi lesz ez. De hát itt ugye arra van szó, hogy 8000 tonnát nem szabad, hogy, hogy túllépjen a halászat, de tulajdonképpen végül majdnem a dupláját, 15 ezer tonnát lehet ki, lehetett kihalászni. Tehát itt a bizottság itt úgy is érvelhetne, hogy ez egy olyan állomány, amelyhez igenis hozzáférést kell biztosítani, de a tudományos ajánlat azonban csak 8000 tonnára um, vonatkozik. Aztán az elsőgér esetében sincsen menedzsment terv. A becsések szerint tulajdonképpen ez a mélytengeri hal jelenleg a, még sohasem volt ilyen kismértékben jelen, és ami a grönlandi lapos halat illeti, e, erre vonatkozóan már dolgoznak egy menedzsment terven, de mégis az állomány állapota ez esetben sem ismert. És úgy tudik, hogy nincs BMS, vagy eh, IMS, vagy, tehát tulajdonképpen úgy tűnik, hogy nem tudják, hogy milyen mértékben kerül kihalászásra a grönlandi laposhal, de úgy tudik, hogy már a 90-es évek elején is az ajánlott eh, mennyiség alatt volt az állomány, 55%-os a PMS fájhoz képest. És a bizottság úgy gondolja, hogy ha már ilyen menedzsment tervet éppen dolgoznak ki, akkor valószínűleg nincs is uh, szó túlhalászásról. Hogyha van politikai megállapodás erről az igazgatási tervről, a menedzsment tervről, arra vonatkozóan, hogy itt valóban túlhalászás van, akkor az Európai Bizottság ezt már nem túlhalászásként értékel, hanem több lehet állományként, amely rendelkezésre jár az uniós flottának. Ez a három hal állomány a teljes halászati lehetőségeknek nagyon nagy részét teszik ki. Aztán ott a kapelán, ami egy ipari faj, 60 ezer tonnát lehet kihalászni, de hát ez a három érintett eh, már nagyon érdekes, nagyon fontos az uniós fajta számára, különben nem tárgyalnak erről külön. Én úgy gondolom, hogy ezt a három fajtát nem is kellett volna bevonni a megállapodásra, hiszen mindig büszkék vagyunk arra, hogy az unió a fenntartható halászatot támogatja világszerte, és ez egy nagy ösztönző arra vonatkozóan, hogy valóban tartsuk be ezeket a halászati megállapodásokat. De érdekelne, hogy a bizottság hogy, hogy mit gondol, hogy valóban összeegyeztethető ez a, a, a, hogy, hogy túl, ha, túlzott mennyiségű vagy többlet mennyiségű beszélünk akkor, amikor a tudományos bizonyítékok meg azt mutatják, hogy túlhalázták ezeket az állományokat. Pongo úr kapja meg a szót. Merci, Madame la Présidente. Je serai... Köszönöm szépen. Röviden szeretnék fogalmazni, azt, hogy Gratulálni szeretnék az előadónak a, a véleményhez. Nagyon pozitív a jelenlegi egyezmény, és én támogatom a véleményet, vagyis hogy az új jegyzőkönyvet támogassuk, fogadjuk el. Az Európai Unió Grönlanddal erősíti az együttműködést. Ez egyike a tengeren túli 26 területnek, amely az Európai Unióhoz társult, tehát köszönöm elnök asszony a szót, és támogatom az egyezményt. Köszönöm elnök. Most pedig a bizottság részéről Marek Berend kapja meg a szót. Thank you, Madam Chair, Honorable Members. Good Köszönöm szépen, kép, tisztelt képviselők, állok asszony, köszönöm. Először is, hogy mondja, köszönetet a jelentéstevőnek az elvégzett munkáért, illetve a halászati partnerségi megállapodása kapcsolatban elvégzett munkáját és köszönetet szeretnék mondani. Ami a megállapodást magát illeti, nem szeretnék részletekbe bocsátkozni, és ismerik azt, de ami a tárgyalásokat illeti, ugye itt nagyon nehézkes tárgyalásokat folytattunk Rolandal, de végül mindenki megelegedettségére zárult le ez a tárgyalásra sikerült egy kiegyensúlyozott csomagot kialakítanunk, amely mindkét fél érdekeit szem előtt tartja, és ez egy igen elővigyázatos megállapodás, amelyet itt, itt követtünk a tudományos bizonyítékokra támaszkodva. Itt a további szoros együttműködést aláhúzzuk, több pontot is felvetettek a tisztelt képviselők ahogyan nagyon helytállóan megállapították, van számos új záradék az új jegyzőkönyvben, különösen az emberi jogi záradék, amely fontos a bizottság minden más ha lesz a partnerségi megállapításban, és ezt a megközelítést követi, ami a tudományos tanácsokat illeti, igen, erre vonatkozóan, illetve a 2015-es IMS vájra támaszkodva alakítottuk ki ezt a megállapodást. Az új jegyzőkönyv esetében a halászati kvótákat mind a tőkehalásukért és a grönlandi laposság esetében csökkentek a 8000-ről 15000 majdnem kétszeresére növelték, ugye a tőkál esetében grönlandi lapos 7000-ről 4000-re csökkent a halászati kvóta. Ez a halászati kvóta itt más, mint a halászati partnerségi megállapodásokban állapot mert itt indikatív kvótákról beszélhetünk, ahogy, ahogy már említették, a közös bizottság évente ül össze, és a két fél újra és újra dönt a kvótákról minden évre vonatkozóan. Tehát lehet, hogy úgy néz ki, hogy a kvóta nagyon magas, de ezek sohasem a végleges kvóták, minden egyes évben külön megállapodás születik erről. Ami a részletesebb megállapodásokat illeti az állományokkal kapcsolatban, három halfajta esetében az új szövegben is kitértünk. Először kezdeném a tőke hallal, igen, az új jegyzőkönyvbe újként került be az, hogy szükség van arra, hogy a legszigorabb ellenőrzést hajtsák végre a teljes több éves tőkehal igazgatási tervben. Tudjuk, hogy Grönland kidolgozott egy tök vonatkozó menedzsment tervet, és nagyon komolyan figyelemmel követik e fajta állományának alakulását. Vannak itt szezonális és a földrajzi korlátozások is, amelyeket évente meghatároznak a tőkáll esetében, és az Európai Parlamentet tájékoztatja, tájékoztatják minden évben a közös bizottság döntéséről, ami az elsőgért illeti az értékelési tanulmányt, tudjuk, hogy a bizottság számára külső szakértők készítették ezt. Az egyik fontos pont ezzel kapcsolatban az, az, hogy még a tárgyalások előtt, a megállapodás lezárása előtt 2010. szeptemberében készült el a tanulmány, és ezt követően az álsügéres terv került kidolgozásra. A management tervet ezzel kapcsolatban is kidolgozzák, itt és megállapodásra jutottunk. Tehát, tehát az uniós irányelveket követjük el megállapodás, a megállapodás ezen részében, és ami a lapos, illetve hasonló helyzet, itt vannak további több éves kritériumok, illetve vannak új záradékok. Nagyon pozitív lépésként, fejlődésként értékeljük azt, hogy ezek belekerültek az új megállapodásba, ezek a megfelelő garanciák, és így jó úton járunk afelé, hogy fenntartsuk a, a halál állományokat, és fenntartható halászatot valósítsunk. Ami ezeket, ezeket a fajokat illeti, tehát ennyit szeretem volna elmondani, most, ezzel zárom is. Szavaim, köszönöm szépen! senki sem kért szót, akkor Meissner asszony kapja meg a lehetőséget, hogy még egyszer hozzászóljon. Köszönöm szépen mindenkinek, köszönetet mondok, akik részt vettek ebben a vitában. Azt állapította meg, hogy alapvetően egyetértünk, az emberi jogi záradékot nem említettem, de hát nyilvánvalóan támogatjuk mi is azt, ami a jelentésben is javaslatra került. Ponga úr is válaszolt már helyettem, tulajdonképpen már a bizottságnak nem is kellett sokat mondani. Arra vonatkozóan, hogy most a fejlesztési bizottság illetékese vagy sem Grönland esetében, de hát ez egyik tengeren túli terület, amely szerződés, a szerződés értelmében a mi illetékességi körünkbe tartozik. Ami a túlhalászatot illeti, ez fontos, mindig figyelni kell, nem mi vagyunk a halászati bizottság, de ha már fejlesztési bizottságként véleményt kell alkotnunk, egy országra vonatkozóan, amely hozzánk tartozik, akkor itt, ahol fontos halászatot, bár nem vagyok szakértő, mint mondjuk Lövin, azt mondja, a bizottság, és nyilván több információval rendelkezik, de tehát már a bizottság is utalt arra, hogy itt indikatív kvótákról van szó, amelyeket rendszeresen felülvizsgálnak, tehát itt egyszerűen csak követnünk kell a felményeket, hogy a fenntarthatóságot garantálják el, de az államzottak alapján úgy gondolom, itt semmi sem szól az ellen, hogy támogassuk ezt, és, és javasoljuk azt a halászat bizottságnak, hogy járuljon hozzá ehhez a megállapodáshoz. Köszönöm. Emlékeztetnék arra, hogy a módosítások beterjesztésének a határideje e hét szerda, szeptember 17 dél, és október 9-én szavazunk itt a szakbizottságban róla. Most pedig a hetes napi rendi pontra térünk át, amelynek a címe az uniós tagállamok haladása azon cél megvalósítása felé, hogy a GNI 0,7%-át fejlesztésre fordítsák. Ez egy eufémizmus, mert attól tartok, hogy nem igazán történt a gyakorlatban előrelépés. Tehát ezt a kérdést tárgyaljuk most. Három szakértő segítségével az Európai Bizottság részéről, illetve az Eurodat a Concord részéről, és egy harmadik szakértő részvételével. Július közepén jelent meg a legfrissebb jelentés a fejlesztési vállalások teljesítéséről, és számos cél fogalmazódik meg ebben. Még a 70-es években az OECD keretei között fogalmazódott meg az a cél, hogy 0,7%-át fordítsák a GNI-nek fejlesztése. És sajnos enyhén visszaszorult ez az arány szemben az ígéretekkel. Tehát az új finanszírozási vállalások, a az változás és egyéb kihívások új eszközöket igényelnek. Az Európai Unió fejlesztési forrásai 2011-ben csökkentek, 0,44%-ról 0,42%-ra mentek le. És a közpénzek, az Euró Európai Unióban a fejlesztés céljait, tehát egyre kisebb mértékben szolgálják. Az Európai Bizottság elkészítette a jelentését ennek a területnek a tudatosításáról Renát Rallen jegyzi ezt, és Quackenbus úr fogja most bemutatni nekünk nagy vonalakban ezt a területet, illetve Eloise Todd asszony arról szól, hogy a saját jelentésében még fogalmazódnak meg. Tehát köszöntöm a bizottság képviselőit, és Renata Allen asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon hálás vagyok azért, hogy még egyszer napirendre került ez a nagyon fontos tém. Az első dián csak a címet látják, tehát évente dolgozok ki 2003 óta ezt az elszámoltatások jelentés és nem csak a hivatalos fejlesztési támogatásra van itt szó, hanem egyáltalán a fejlesztési finanszírozásra támogatása. Tehát a fejlesztési támogatások összessége több, mint a hivatalos fejlesztési támogatás, mint mit is csinálunk. A a fejlesztési támogatásokra vonatkozó valamennyi uniós fejezetet megvizsgáljuk, ezeket a Monterrey konferencián határozták meg itt az adózás, a, a PPP-k fejlesztés, az infrastruktúrák, a, a magánforrások mobilizációját, a hazautalások rendszerét is megvizsgáljuk, aztán a nemzetközi kereskedelmet is megvizsgáljuk, mint fejlesztési lehetőséget, a pénzügyi együttműködés, itt ugye ide tartozik az oda a hivatalos felszes támogatás, de vannak más finanszírozási eszközök, és a külső adósság, és különböző rendszer szintű ügyeket is megvizsgálunk például a különböző finanszírozási, pénzügyi és kereskedelmi rendszereket, hogy ezek mennyiben támogatják a fejlesztésesség. Dohában 2008-ban ugye már foglalkoztunk ezzel, de most már vannak új kihívások, mint például a klímaváltozással kapcsolatos, a konfliktusokkal kapcsolatos kiadások, az ENSZ dokumentumok ezzel is foglalkoznak. Ez egy nagyon összetett, átfogó terület, globálisan eh, nagyon hangsúlyos az oda hivatalos eh, fejlesztési segélyek monitorozása, és egyébként nincsen a többi fejlesztési támogatásra vonatkozóan az EU-n kívül bármiféle szisztematikus utánkövetés. Ha megnézzük a 27 tagállam és a bizottság uh, teljesítményét, akkor akkor ezt követően mi egy jelentést állítunk össze, és júliusban került nyilvánosság az utolsó ilyen jelentés, amit már mondtam, nem az oda fejlesztési segély a legfontosabb, vagy az egyetlen forrása a fejlesztési segélyezésnek, de nyilvánvalóan egy nagyon fontos részét képezi a segélyezésnek. Itt vannak egyéni és kollektív, uniós oda célkitűzések is, és szerettem volna felhívni a figyelmet arra tény, hogy ugyanazon finanszírozási forrásokért egyre a harc, méghozzá az eredeti fejlesztési célkitűzések, illetve a klímaváltozással kapcsolatos célkitűzések elérési érdekében versengenek ezekért a források. És hát a következő években ez a trend várhatóan még erősödni és A következő nemzetközi fórumokon, ahol a fejlődő országok támogatására van szó, a Rio 20 pluszas konferenció óta különösen láthatjuk azt, hogy az ENSZ belül is meg kell vizsgálni a fenntarthatóságát a finanszírozásnak, illetve azt is, hogy hogyan kellene a fenntarthatósági célokat finanszírozni. 2015-re kerül majd a jelentés benyújtása az ENSZ közülés elé. Aztán a gyors finanszírozási időszak, ugye most kerül lezárásra, aztán ott van a 2020-as biodiverzitási stratégia, amely megerősíti az elkötelezettséget a országok támogatása és a biodiverzitási egy, megállapodások betartása mellett. Azt is biztosítanunk kell a fejlődő országok részéről, hogy a fenntarthatósági célok esetében, amelyeket különösen a környezetvédők támogatnak nagyon, tehát hogy ők mindenképpen érjenek hozzá a millenniumi fejlesztési célok határidejét után kitűzendő célok eléréséhez is, és megetettük azt is, hogy egy ilyen nemzetközi kontextusban nem lehet külön utakat járni, hanem össze kell fogni a különböző intézményeket, a fenntartható fejlődés, a környezetvédelmi, a gazdasági és a szociális aspektusát is együtt kell megvitatnunk, és együtt kell napirendre tűzni a fenntarthatóság keretében. Valamennyi intézmény számára ennek megfelelően kell munkamódszereket kidolgozni, hiszen egyre nagyobb a félelmük arra vonatkozóan, hogy nagyon sok vitát már nem ez a bizottság, nem a tanácsi munkacsoport folytatja le, hanem valahol másról beszélnek ezekről az ügyekről, tehát nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy a fejlesztési szempontok ne csak lábjegyzetei legyenek egyéb más megfontolásoknak annak érdekében, hogy, hogy demonstráljuk, hogy az oda nem az egyetlen legfontosabb finanszírozási forrás a fejlesztési támogatások keretén belül. Itt összeállítottunk egy táblázatot, amely nem annyira jól olvasható, de mindenképpen az az ajánlásunk a jelentésben, illetve arra a következésre jutottunk, hogy a legfontosabb bevételi forrás a fejlődő országok számára az az export. Ez különösen a közepes jövedelmi országok esetében igaz ez, az alacsony jövedelmi országok esetében viszont nyilvánvalóan a hivatalos fejlesztési segély továbbra is nagyon fontos um, szerepet játsz, hiszen ott nehez tudnak más forrásokhoz hozzáférni. Ezek a statisztikák a világbanktól származnak de me, ez azt is jelenti, hogy meg kell vizsgálni nem csak azt, hogy mi folyik be a fejlődő országokban, hanem az is, hogy őt, mi távozik az országból. A 2018-as adatokat, ha megnézzük, van jó hírünk és rossz hírünk, és ezt szeretném még egyszer kihangsúlyozni, az Európai Unió továbbra is kollektív szinten a legnagyobb donor marad. Itt láthatók a táblázatban, hogy abszolút értéken is, és relatíve is, abszolút értékben ugye az össz támogatás összegét vizsgáljuk meg, relatív viszonylatban pedig a GNI-hoz való viszony a hivatalos támogatási segélyeknek. Kék színben látható az Európai Unió, vörös szín jelöli a nem uniós tagállam, DAC tagállamokat, a, a zöld színt az USA-t, a lila szín a Japánt, a világoskék pedig Kanadát jelöli. Ezek azok az országok, tehát amelyek, amelyek a, a DAC-nak beszámolnak a fejlesztési segélyezési tevékenységükről ami az EU-t illeti a 27 tagállamban relatív és abszolút mértékben is csökkent a hivatalos fejlesztési segélyek mértéke, az elnök asszony erre már a bevezetőben is utalt, ezt nem szeretném még egyszer megismételni. Ami fontos az az, hogy globális mértékben a segélyezés mértéke csökkent, nem csak az Európai Unión belül csökkent a segélyezések folyosítása, hanem globális szinten is egyetértek azzal, hogy ez nagyon is aggasztó ez a helyzet 400 millió eurós csökkenésről beszélünk csupán, de ami igazán aggasztó az hogy nagyon távol állunk attól a kötelezettségvállalástól, amelyet 2015-ig el akartunk érni. Hogyha a jelenlegi trend folytatódik, akkor, akkor 0,45 százalékat érjük el 0,7 százalék ellen, tehát további akár 30 évbe került az, hogy elérjük a 0,7%-os célkötözést, amelyet 2015-re tűztünk ki. Ez mindenképpen differenciált megközelítést igényel. Vannak további specifikus kötelezettségvállalásaink is Afrikával szemben. Ugye itt arra van szó, hogy a hivatalos felszősegélyek felét kellene az afrikai országokba csatornáznunk, de ezt nem sikerült elérni. Illetve arról volt szó, hogy amennyivel emeljük a segélyezést, annak a felét kellene Afrikába eljutatni, de hát azt se tudjuk egyáltalán, mennyivel emelkedett. Jelenleg nem is emelkedett a segélyezés szintje. Ami az uniós segélyezést illeti, itt nem 50%, csak 28%-a ment a hivatalos segély, segélyeknek afrikai országokba. Aztán van egy másik kötelezettségvállalásunk a legkevésbé felett országokkal szemben. Itt a GNL 015 át kívántuk a legkevésbé felett országok támogatására fordítani, de ezt sem sikerült elérnünk ugyanakkor az együttműködési programokban megjelent ez már, és talán ez a trend folytatódni is fog, hogy most már a fókuszpontba kerülnek a, legszegényebb országok, és akkor talán sikerül ezt a célt elérni. Nyilvánvalóan még sokkal többet kell tennünk annak érdekében, hogy a 2015-ös célkötőzéseket elérjük. Én személy szerint nem vagyok biztos abban, hogy ezt a jelenlegi államháztartási megszorítások fényében ez hogyan tud meg valósulni, de hogy a biztos úr a múlt héten mondta, a segélyezés csökkentése nem a megfelelő válasz a jelenlegi helyzetre. Már májusban a tanács kidolgozott egy jelentést a hivatalos fejlesztési segélyezés helyzetéről. Az Európa, tanács eh, felkérés intézett arra, hogy szülessen meg egy ilyen jelentés, és az erre válaszként született, és az európai következtetések úgy hangzanak, hogy hogyha el akarjuk érni a 2015-ös fejlesztés segélyezési célkötözéseket, akkor azért mindent meg kell tennünk. Tehát úgy tűnik, hogy, és az ígéretes, hogy az uniós vezetők elkötelezték magukat egy célok mellett, ami nem igazán pozitív, az az, hogy eddig az EU-n belül ez nem úgy tűnik, hogy meg is fog valósulni. És akkor amit itt látnak, ez az a tagállamok egyedi helyzete a, a célkitűzésekhez viszonyítva, 2015 es célkitűzések tükrében hogyan is állnak a tagállamok, de ezzel zárnám is az előadásomat, és akkor a Concord és a Van Data képviselői kapják meg a szót. Én én az AidWatch jelentést, de ugyanakkor az elszámoltatatosági jelentés bemutatására érkeztem ide. Két részből áll az előadásom. Az első rész foglalkozik az elszámoltathatósági jelentéssel, különösen a arra vonatkozzon, hogy tehát az oda nem a legfontosabb segélyezés vagy bevételi forrás a felelő országok számára, és aztán rátérek a Concord jelentésre. Először is az elszámoltatatások jelentés esetében szeretnék három témára koncentrálni, az adományozás, a, a belső források mobilizása, a, az adósságrendezés és és úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy a fejlődő országok csak úgy tudnak kilábalni a szegénységből, hogyha a belső forrásokat is mobilizáljuk. Mindenképpen ehhez a kapacitásépítésre is szükség van, hogy a jövedelmeiket emelni tudják, de ehhez az igazságos adózási rendszer és a szabályozási rendszerek nemzetközi alakítása is fontos, annak érdekében, hogy uh, ne lehessen az adót megkerülni ezen országokban is. Aztán az 450 eh, milliárd eurónyi eh, idegen a külföldi tőkebefektetés beszéltünk, évente ö, eh, ugyanakkor nagyon nagy hiányosságokról is beszéltünk. Aztán a, az adósságrendezés és egy külön fejezet foglalkozik ebben a jelentésben, ugye nagyon sok ország végre elérte azt, hogy rendezze tudja az adósságot, de most a, újra a pénzügyi válságnak köszönhetően újra visszacsúsznak a, abba a helyzetbe, hogy nem tudják refinanszírozni az adósságaikat. Aztán ugye itt különböző kötelezettségvállalások születtek arra vonatkozóan, hogy elengedik ezen országok adósságának egy részét. Itt nagyon fontos a felelősségteljes kölcsönzés, hitelezés, Um, a különböző fejlődő országokban megvalósuló befektetések esetében. Itt nagyon fontos az innovatív finanszírozás is, és a kevert finanszírozási mechanizmusok nagyon fontosak, ezt szeretnénk újra kiemelni. Úgy gondoljuk, hogy ezeknek a, az ilyen, ezzel foglalkozó platformoknak egy átfogó áttekintéset kellene nyújtani, és nagyon fontos, hogy itt az eladósodási kockázatot is figyelembe vegyék, és az elmúlt három évben láthattuk, hogy, hogy itt a, hogy nem ugyanaz ugye az államháztartásban megjelenő az adósság és a magánháztartások adóssága. És nagyon fontos tehát a magántőke és a hivatalos fejlesztési segélyek összekapcsolása kombinációja. végezető pedig, ami a ami az elszámadhatóság jelentés eh, illeti, itt szóba esik a tranzakciós adós, amelyet mindenképpen támogat, de úgy tűnik, hogy, hogy nagyon kevés esély van arra, hogy ennek valamilyen hatása is lesz a fejlesztéses segélyezős. Tehát itt egyelőre nincsenek igazán meggyőző érvek a civil szervezet és, és támogatják ezt. Egyelőre csak akkor támogatják a civil szervezetek ezt a tranzakciós adót, hogyha a fejlesztési segélyezés és a klímaváltozás elleni harchoz kapcsolódnának az így szerzett bevételek. A, a kollégám még már többet is beszél a van déta jelentés kapcsán arra vonatkozóan, hogy hogy mennyire fontos az, hogy ne csak kötelezettségvállalásokat vállaljunk, hanem azt is, hogy hogyan valósítjuk ezt meg. Tehát fontos a betartatás, itt valóban vezető szerepet kell vállalni a politikusoknak, és nagyon sokat kell még tenni annak érdekében, hogy elérjük az ezzel kapcsolatos célkitűzéseket. Ez nem csak az elszámoltathatóság jelentésben, az étvacs jelentésben és a déta jelentésben is olyan hangsúlyosan megjelenik, ami a segítős minőséget illeti. A buszáni konferencia óta úgy látjuk, hogy nem igazán történt fejlődés. Az EU itt valóban útörő szerepre törhetne de úgy tűnik, hogy zsákutcákba került ez a folyamat, tehát szeretnénk, hogyha az Unió ebben a folyamatban tevékenyebben is részt venne. Aztán pedig a segélyek értékpapírosítása is aggályos, sokszor nem a szegénység felszámolására használják ezeket a hivatalos fejlesztő segélyeket, pedig ez kellene, hogy legyen az elsődleges célja, nem pedig a nemzeti politikák, a külpolitikai célok megvalósítását kellene, hogy ez a segélyezés szolgálja. És akkor vissza is térünk a források mobilizására. Úgy tűnik, hogy körülbelül az oda szerződések 60%-a a magánszférában költedik meg és nagyon nagy része a szerződéseknek az OECD országokon belüli partnerekkel kerül megkötésre. És ha bármit tehetnénk annak érdekében, hogy csökkentsük az oda azon arányát, amelyet aztán külföldi nagy cégekre költenek, az nagyon fontos lenne, mert akkor sikerülne a belföldi cégeket mobilizálni, és a belföldi erőforrásokat, tőkét tudnánk ezzel bevonni. És akkor a kollégám kapja meg a szót. Először is köszönetet szeretnék mondani a Fejlesztési Bizottságnak ezért a meghívását, nagy megtiszteltetés számomra, hogy szólhatok itt önökhöz. Van ö, cég kb. 3 millió taggal rendelkező érdekképviseleti szerve, amely a szegénység elleni küzdelmet támogatja. És lehet, hogy a, a hivatalos fejlesztési segély nem a legfontosabb része ma már a segélyezésnek, de továbbra is nagyon-nagyon fontos a hivatalos fejlesztési segély. És 2006 óta követjük nyomon a hivatalos fejlesztési segélyezést, és idén az Európai Unió ígéretére kívántunk koncentrálni, méghozzá két okból kifolyok. Először is az Európai Unió a legnagyobb gazdasági blokk, amely elkötelezte magát a 0,7%-os cél mellett. Aztán idén nagyon nagy esély vagy kockázat is áll fenn a több éves pénzügyi keret kidolgozásával a hivatalos fejlesztési segélyezéseknek nagyon nagy aránya, több mint 20%-a folyik át az uniós intézményeken ezért fontos, hogy befolyásolni tudjuk a több éves pénzügyi keretet, mert ha ezt nem sikerül elérnünk, akkor azt láthatjuk majd a jövőben, hogy a tagállamok tovább csökkentik a segélyezési összegeket. Itt valóban arról van szó, hogy a, a több éves pénzügyi kereten belül megvédjük, továbbra is fenntartsuk a hivatalos fejlesztés segélyre elkülöntendő összegek november 22-én, 23-án zárulnak majd le a tárgyalások a többéves pénzügyi keretről. És itt együtt tárgyalnak az olyan partnerek is, mint a Concord. És hát most nézzük is meg, hogy milyen kihívásokkal kell itt szembenézni. Tudjuk, hogy, hogy 18 és 30 milliárd eurónyi csökkentést javasoltak egyes tagállamok, a bizottság javaslata itt 70 milliárd euróra vonatkozik, ebből 30 milliárd vonatkozna az Európai Fejlesztési Alapra, de mi itt más javaslatokon. Én tudjuk, hogy tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, amik óriási csökkentéseket kívánnak eszközölni, és óriási összegekről van itt szó és nem tudom, hogy korábban volt-e példa egy ilyen helyzet, hogy ilyen mértékű csökkentés került volna a tehát következő hónapokban nagyon sokat kell tennünk azért, hogy ne kerüljön se erre a csökkentés a tanácsi tárgyásokon belül vannak, akik természetesen védik az odák, és a, nyilvánvalóan aztán a parlamenti képviselőknek kell aláírniuk és jóváhagyniuk a többéves pénzügyi keretet, és hát nagyon jó lenne, hogyha ők a tárgyalások során ezt a fejlesztési politikát védelmezik, és ez lenne a fő érve a tárgyalások során. Az Egyesült Királyság, Svédország, Németország és Hollandia akarják tulajdonképpen a legnagyobb csökkentéseket eszközölni, és hát tudjuk, hogy a polgárokat érdekli ez a kérdés. Eh, létrehoztuk ezt az életmentő petíciót, ahol, amivel azt szeretnénk eh, kifejezni, hogy hát itt emberek életét mentjük meg ezekkel a támogatásokkal, és 87 ezeren írtak alá ezt a petíciót. Tudjuk, hogy az uniós segélyezés nem tökéletes, de mégiscsak nagyon jó, hogyha megnézzük, hogy, hogy a többi donoradományozó segélyezése eh, hogyan is néz ki. Itt egy független tanulmány vizsgálta meg az uniós segélyezés minőséget, és itt eh, itt ugye jó pár tényező szempontjából az átlagon felültelesít az unió, itt például az átláthatóság esetében eh, a legjobb teljesítmény az unió. És bár sokan mondják, hogy nem igazán jó az uniós egészes minősége, azért érdemes itt megnézni, hogy igenis fejfej mellett haladunk a legnagyobb, legjobb adományozókkal. Itt láthatjuk a globális hiányokat a hivatalos fejlesztés segélyezés tekintetben. Úgy, itt 2011-ben 51 millióra csökkent a 70 milliós 2010-es segélyezés, és 2015-ben ugye 94 milliárdot kívánjuk elérni. És ugye ígéretet tettünk arra, hogy a segélyezés növelés esetében a növekmény 50%-át afrikai országoknak szánja az Európai Unió, de itt a, a, a köztes értékek azt mutatják, hogy ez még nem valósult meg. 2011-ben sikerült némi emelkedés elérni. De miért is olyan fontos a több éves pénzügyi keret a hivatalos fejlesztés segélyezési célkitűzések tekintetében? Itt láthatjuk, hogy a, a fejlesztési segélyezéseknek mekkora aránya folyik át az uniós intézményeken keresztül. Itt hát láthatjuk, hogy még a nagy tagállamok esetében, németeszek, franciaszek esetében is még 20-21 százalék a segélyezésnek uniós intézményeken keresztül folyik, Görögország esetében 78 százalék. Itt igazán nagy arányról beszéltünk. Mit is szeretnénk elérni? Valóban szeretnénk megvédeni az Európai Fejlesztési Alap forrásait, és a humanitárius segélyezés és kritikus helyzetben van, ez szintén nagyon-nagyon fontos számunkra. Itt láthatjuk, hogy, hogy itt komoly veszélyben vannak a különböző fejlesztésre fordítandó összegek. És miért is küzdünk ennek fenntartása Mert Azért, mert az uniós segélyezés nagyon komoly hatásos befolyással bír az adott országokban tehát hát, az Európai Bizottságbeli kollégának szeretném elmondani, hogy nagyon szeretnénk azokról az eredményekről is beszélni, amelyeket az uniós segélyező segítségével sikerült elérni. Tehát, hogyha jó lenne, hogyha ha ezt valós időben tudnánk nyomon követni, hogy lássuk, hogy milyen eredménnyel jár a segélyezés, és így meg tudnánk azt is mutatni mindenkinek, hogy miért olyan kulcsfontossággal a segélyezés. Tehát a legfontosabb üzenete ennek a prezentációnak az, hogy a következő hónapban szeretnénk, ha együttműködnénk. A parlamenti képviselők rendkívül fontosak lehetnek ebben a folyamatban, nem csak azért, mert hogy ők adják jóvá végső soron a többéves pénzügyi keret, hanem azért is, mert kiváló kapcsolatokkal rendelkeznek a hazájukban a kormányzati szervekkel, és talán elérhetik azt, hogy megvédjük, fenntartsuk az Európai Uniós segélyezésre fordítandó összegeket, és kérjük, hogy figyelj, kövessék nyomon azt, amit mi is végzünk, például a Lávszevel petícióval. Köszönjük szépen a lehetőséget arra, hogy itt szólhatunk. Köszönöm szépen. Most pedig de Kaiser asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani előadónknak. Ezekért a jelzésekért, illetve a tanulmányokért, amelyek előttünk fekszenek. Néhány észrevételt szeretnék tenni. nálunk, Belgiumban, a költségvetési vitában részt vehettem mindössze két napja, és 2012-ben csökkentések voltak a támogatásokban, a együttműködési összegekben. Eredetileg nem gondoltuk volna, de a gazdasági irányítás keretében az Európai Bizottság által szabott úton. Költségvetési megszorításokra került sor, és befagyasztottuk a keretet. Az együttműködési keret egy részét. Azt mondtuk, hogy a felét egyenesen el is vettük, nem csak befagyasztottuk. De azt mondtuk, hogy a nyugdíjakat, egészségügyi ellátást ez nem érintheti. Egy menetben, tehát a költségvetést lecsökkentettük, és ennek óriási a kihatása, illetve borzasztó következményekkel jár. Tehát amit az együttműködés terén láthatunk ebből, illetve a gazdaság irányításban, a koncepció szerint a rettenetes megszorítások közepette. Automatikusan azt mondjuk az állampolgároknak, hogy egyelőre félretesszük, befagyasztjuk, később kiderül, és ez drámai hatásokkal jár. Az Unióban fel kell ezzel kapcsolatban lépni. Én magam is aktivizáltam magamat, és jobban át kell, hogy lássuk nem csak a szociális problémákat a polgárok részéről, hanem hogy máshol hogyan zajlanak a folyamatok. Hogy a finanszírozást hogy használják fel, illetve mi az, ami bekerül forrásként a költségvetésbe. Tehát ezt ebben a keretben kell látni. Gyakorlatilag a szegényeket a még szegényebbekkel állítjuk szembe. Tehát köszönöm szépen ezt a dokumentumot. Egy apró kérdésem van mindössze. Számos mutató fogalmazódik itt meg. Egy egész sor szerepel ezekből. Átláthatóság és hasonlók. Nincs most arra idő, hogy kitérjünk a részletekre, illetve hogy ki elemezzük ezek kialakításának a technikáját. A kormányjal együttműködve önök képviselték ezeket az elképzeléseket, illetve a reakciókat befogadtak. Mert az én hazámban az együttműködés az nagyon komoly mértékben érintett több helyen a megszorítások által. Tehát a kérdésem az, hogy a különböző kormányok hogyan reagáltak erre. Köszönöm. Igen, megadom a szót a válasz erejéig. Világos a jelentésből, és ezt köszönöm szépen, hogy 0,44-ről 0,42 százalékra csökkent a finanszírozási arány, tehát ez valóban aggályos, aggasztó mértéket ölt. És a struktúrális deficit 0,5%-os korlátja került meghatározásra, és az euróövezet országai nagyon nagy nyomásnak vannak kitéve. Ebből erednek ezek a csökkentések. Szeretném ezt a lehetőséget felhasználva elmondani, mintegy 15 éve sokan elmondták már ezt, és hangsúlyozzák, hogy a fejlődő országokat úgy kellene támogatni, hogy a saját erőforrásaikat megtarthassák, és ez fontosabb most, mint valaha. Tehát ezt kellene hangsúlyozni és bemutatni, hogy a multik, amelyek nem adóznak, az afrikai országokat ez nagyon keményen sújtja. Tehát a saját munkájukra támaszkodhatnak mindössze. És az utóbbi években kiválóan teljesítettek, és ennek ellenére különböző derivatív termékek segítségével kivonták a hasznot, a forrásokat, és az adóparadicsomokba kerültek ezek a pénzek és üres maradt Mali, Tanzánia, Nigéria államkasszája és egyéb országok költségvetése. Tehát ez ellen kell felvennünk a harcot. Az országjelentések az utóbbi tíz évben felhívták erre a figyelmet, és a piac szabályozása keretei között a nicai szerződés is megfogalmazta azt, hogy országonként haladva fel kell mérni a helyzetet, és lassan annyi idő telt el, hogy most már nem halogathatjuk ezt tovább, tehát tovább kell lépnünk, és a civil szervezeteket is bevonnunk ebbe a küzdelembe. Az oda keretében, de közös kutatások keretében is a multinacionális vállalatokat meg kell vizsgálni, és meg kell nézni, hogy az instabilitást kik fokozzák, kik okozzák, és hogy a fejlődő országok erőforrásait hogyan vonják el. Ez nagyon sürgős feladat. Görenc úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Attól tartok, hogy Dökkeizer asszonynak igaza van. Belgium nem egy elszigetelt eset. egy tarthatatlan helyzet alakult ki, és ennek a folyamányaival szembesülünk. A költségvetést csökkentjük, még a csökkentett célokat sem érjük el. Egy érzékeny rendszer alakult ki, és a tagállamoknak be kellene tartaniuk a vállalásaikat. A stabilitási paktum 60 esetben sérült, és elmaradtak a szankciók. A föderalizmus kollektív felelőtlenséghez vezetett. Ugyanebben az időszakban, ahogy Veronik jelezte is, különleges körülmények alakultak ki. Egyrészt az adományozó országok belső problémái akadályozták a támogatást, illetve csökkentették a külső irányba a szolidaritást. Az első, elsődleges teendőnk az, hogy ne térjünk el a 0,7 százalékos fejlesztési forrás arány célja. A tagállamoknak a feladata, hogy ezt a forrást biztosítsák. És elnök asszony, úgy kell eljárnunk, hogy következetesek maradjunk, a fejlődő országokat kell, hogy segítsük a fejlesztéssel, és nem fordítottan. Ragaszkodnunk kell a továbbiakban is a 0,7%-os célhoz. A tanács a különleges körülményekre hivatkozik. Nyilvánvalóan, hogyha a tagállamok kifogást emelnek ez ellen, akkor ezt meg kell, hogy tudják indokolni Továbbá magunkat is emlékeztetem arra, hogy az elhangzott számok a vállalások fényében az európai fejlesztési konszenzus értelmében mégiscsak a differenciált irányba kell, hogy mutassanak. Tehát az ezredfordulós fejlesztési célok nem fognak megvalósulni, hogyha nem vagyunk kellően ambiciózusak, kellően bátrak, hogy a legrászorultabbakon merjünk segíteni koncentráltan. Úgy vetném fel a kérdést, hogy a portugál polgároknak hogy fogjuk megmagyarázni, hogy ebben a differenciált rendszerben Brazíliát finanszírozzuk, tehát Brazília a kedvezményezetje marad a támogatási pénzeknek, és lassanként a portugál munkavállalók mehetnek Brazíliába munkát keresni. Tehát a saját köreinkben is nagyobb koherenciát kellene biztosítani. És tekintettel kell lennünk a saját tagállamaink helyzetére is. Úgyhogy bőven maradt még feladatunk. Nem vagyok különösebben elégedett, illetve büszke az előzőekben elhangzott adatokra. Köszönöm szépen, hogy bemutatták ezt a témakört. Október hónapban a fejlesztési napok eh, keretében elő is kerül majd ez a téma. És a konkrét finanszírozási kérdések között szólni kell arról, hogy az éghajlatváltozás ellen mit teszünk. Elmondom sokatszor is, hogy mindennek csak akkor van értelme, hogy a szűkös mozgásterünkön belül legalább igyekezzünk következetesek maradni. Tehát ne igyekezzünk kibújni a felelősség alól. Köszönöm. Elnök Mártinez úr. Gracias, gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, amit itt hallhattunk az előadásban, ezek közül a gondolatok közül már ismertem néhány pontot, de nagyon drámaian világos gondolatokat hallhattunk, és egyébként mindez megfelelt annak is, amit a kollégáim is már elmondtak, és ezeket én is alátámasztom. De hét vagy hat kolléga van csak jelen, mert ha még én is elmegyek, akkor már csak öten leszünk, tehát nagyon kevesen vagyunk jelen pontban jelen a kollégák közül és azt gondolom, hogy ez egy kicsit önállítás, hiszen nem hiszem, hogy azt lehetne mondani, hogy Eloise az előadását a parlament előtt tette volna meg, hiszen a társadalom képviseletében jár el a parlament, és hát ez a társadalom, ahogy ezt a legutóbbi meghallgatáson is elmondtam, itt a humanitárius segítségnyújtás és fejlesztés áll a középpontban. Görint úr a koherenciát említette, mint fontos pontot. Hát azt gondolom, hogy a problémánk az pontosan az, hogy el eltúlódtak a projektek Európán belül. Tehát ezek a projektek, amik ezek tulajdonképpen szolidaritás, szolidaritáson alapuló projektek voltak, még pedig nem kifelé, hanem Európán belüli szolidaritáson alapuló projektek voltak, és ez a koherencia, ami a szolidaritás elvén alapult, hát ugyanez lenne érvényes kifelé is. De persze azért ne feledkezzünk el arról, hogy el torzultak a dolgok, és ez korábban szolidaritáson alapuló projektek, ezek nagyon is nem szolidáris és nem szolidaritáson alapuló projektekké alakultak át az elmúlt időszakban, hogyha Görenc úr koherenciáról beszél, akkor hát ez nagyon sajnálom, de a probléma pont az, hogy ez a koherencia, ami Európán belül fönn kellene, hogy álljon, ez azt jelenti, hogy a projektjeinket kifelé gyakorlatilag meg kell nyírbálnunk, és hát ez nem jelentheti azt, hogy ettől koherensebbé válnának a programjaink, sőt, ez inkább azt gondolom, hogy inkább egy negatív elmozdulást jelentene. Tehát ez az a probléma, ami előtt állunk. Tehát a válság idején sokan ö, talán egy kicsit arra használják fel a válságot, hogy kimagyarázzanak dolgokat, és ezzel szétszúzzák a szolidaritás elvét az államok között. Spanyolországban azt szoktuk mondani, hogy itt valami lehetetlenséget kívánnak meg a kormányoktól, akik az egészségügy, a, korlá, a kultúra területén, a nyugdíjak területén, a szociális szolgáltatások területén nyírbálják meg a szolgáltatásokat. Hát hogyan tudnának ezek a kormányok gyakorlatilag ez után a 0,7% mellett tegyék le a garasukat a nemzetközi szolidaritás terén, hát gyakorlatilag ez az a realitás, amivel szembenézünk a mai napon. És hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez a mi parlamentünkben is ez a realitás, hiszen a mi parlamentünk sem valahol a felhők között lebeg, hanem valamilyen politikai alapokon dolgozik, gyakorlatilag ugyanazokat az embereket képviseljük itt az Európai Parlamentben, mint a tanács is. Tehát akkor mire számíthatunk gyakorlatilag arra, hogy arra leszünk képesek, hogy mobilizáljuk a forrásokat a társadalmon belül az ellenállásokat, hiszen gyakorlatilag nagyon nagy az ellenállás, ahogy Veronik is mondta, hiszen itt eh, nagyon sok szegény eh, réteg van, akik szintén reagálnak erre a helyzetre, akik hát igyekeznek eh, védekezni az ellen, hogy a környezetükben lévő szegények elvegyék előlük a forrásokat. Hát ez nyilván, ahogy ez Görencön is elmondta, hogyan is lehetne ezt gyakorlatilag elmagyarázni, hogy ezeknek az embereknek, hogy mi Brazília fejlődéséhez hozzá kell, hogy járuljunk, kedves fiatal portugál polgárok, vagy fiatal spanyolok, akik hát Brazíliába mennek, hogy ott találjanak munkát. Lehet, hogy a fiatal luxemburgiak is hamarosan oda fognak menni, hogy munkahelyeket találjanak. Tehát itt azért figyeljünk oda, hogy Brazíliában több pénzt eh, találnak a befektetések, beruhások területén, mint majdnem itt Európában a fiatal eh, braziloknak. Eh, nincsen szükségük Kínától pénzre ahhoz, hogy a gazdaságukat fejleszthessék. Tehát, tehát gyakorlatilag azért maradjunk logikusak, de az elmúlt héten folytatott meghallgatásban asszony, hát volt egy olyan állítás, amivel egyébként minden egyetértettem, ami elhangzott, egyetlen egy állítás volt, amitől a haja még nekelt. A hozzászóló azt mondta, hogy minden euróért, amit kiadunk, amit arra adunk ki, hogy javítsuk a humanitárius fejlesztési politika és segélyezési politika terét, minden kiadott euróért 7 eurót spórolunk meg. Hát ettől nekem égnek állt a hajam. Hát, hogyha valaki ezt hallja, aki jön a nagy ólóval, és mindenütt meg akarja nyírbálni a kiadásokat, és azt mondja, hogy, hogy a gazdaságpolitika és a ö, társadalompolitika terén nagyszerű. Hát akkor minden egyes eurót ö, gyakorlatilag, amit kiadunk, azzal hetet megsporolunk, tehát akkor egy hetedével rögtön nyírbáljuk is meg ezeket a kiadásokat. Tehát ezért nagyon vigyázunk ezekkel az állításokkal, hiszen ebben a helyzetben, amiben jelenleg vagyunk, azért nagyon vigyázzunk, hogy a szolidaritási elvét az Európai Uniónak ne ássuk alá. Ezt támogatnunk kellene, hiszen ez az erő, ami előrébb viszi a és az Európai Parlament szintjén is ennek az elvnek szabadna csak érvényesülni. Tehát nem szabad azt gondolnunk, hogy az Európai Parlament valami más hely, mint az Európai Tanács, hiszen ugyanúgy az Európai Parlament egy olyan intézmény, ami ugyanolyan intézmény, nem arról van szó, hogy mi vagyunk a jó fiúk, ők meg a többiek, hiszen csak egyébként is öten vagy hatan vagyunk itt most a képviselők közül, tehát eleve eléggé kevesen vagyunk a jók közül itt jelö, jelen. Tehát én azt hiszem, hogy ezek a realitások. Lehet, hogy már én öreg vagyok ehhez, nem tudom, de hadd mondjam el azt, hogy én az én koromban nem vagyok kész arra, hogy olyan eszmecseréket folytassak, ami komolysággal, hogy igen, tegyük ezt, azt, amazt, és akkor a plénumon meg majd megnézzük, hogy mi ez, és akkor a büdzsé, amiről utána a plenáris ülés dönt, az gyakorlatilag csak a nyírválásokról szól. Tehát gyakorlatilag azért nagyon fontos, hogy vigyázzunk, hogy nem mindig a leggyengébb láncemet vagdossuk le a láncról, hiszen gyakorlatilag, hogyha ezeket szétvágjuk, akkor az egész láncem fog tartani már onnantól fogva. Itt azért szimbiózis áll föl az NGO-k és a társadalom között. Tehát nagyon fontos az, hogy a bizottsággal együtt igyekezzünk valami olyan ö, megállapodást találni, ami persze nem hamis illúziókat kelt, de azért nagyon fontos, hogy a realitásokat ne tévesszük szem elől, még akkor is, hogy ne, ezek nem túl szépek, de hát felelősséget kell vállalnunk azért, hogy ezekkel a realitásokkal éljünk. Köszönöm szépen, Vágel úr. Önnek adom meg a szót, és hát mm, óriási a csúszás, úgyhogy kérem, hogy egy percre szorítkozzon. Nagyon rövid leszek, csak annyit szeretnék mondani, hogy egyetértek azzal, hogy a válság teljesen új helyzetet teremtett a fejekben, és nagyon kevés országban érzik úgy az emberek, hogy gazdagak lennének. Még a leggazdagabb országokban is mindenki úgy érzi, hogy egyre inkább elszegényedik. Tehát a, a nagy lelkűség feltételezés, hogy legyünk nagy lelkűek és nyitottak azok a szemben, akik szükséget szenvednek, hát ez sajnos, ez a hozzáállás változóban van. Én azt javasolnám, és erre vonatkoznám megjegyzésem is, hogy hogy, hogy az érvelés során azokkal az adatokkal is kellene érvelnünk, amelyek arra vonatkoznak, hogy hogyan, mire költik el ezeket a forrásokat. Mi is változunk, de hát a fogadók, a segélyek fogadói esetében is változott a helyzet. Hát feltételezem, hogy náluk jobbra fordul a sorsuk a segélyezésnek köszönhetően. Én azt gondolom, hogy, talán a fejlesztési napok során azzal kellene érvelnünk, hogy az a pénz, amelyet támogatásra fordítottunk, jó helyre került, jól fektették az be, és javított a helyzetet az adott országokban. Úgy gondolom, hogy ezt eddig nem tettük meg, és erre nagy szükség lenne. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a szakértőknek és a bizottság képviselőjének adnám meg fejenként két-két percre a szót, hogy behozzuk a csúszást. Köszönöm szépen. Nem tudok reagálni minden felvetésre, csak néhány pontra térnék ki. Ami a pénzügyi tranzakciós adót illeti, ugye hallottuk azt a panaszt, hogy nincs igazán ö, körbebásázva úgy, hogy valóban fejlesztésre fordítsák ezeket az összegeket. igen, ugye ezt a saját forrással kívánják a következő több éves pénzügyi keret sorát. Jó lenne, hogyha ezen kívül is további védelmi mechanizmusokat tudnánk bevezetni, de ennél többet én sem tudok most ígérni bizottsági hivatalnokként. Aztán a, ami a segélyezés hatékonyságát, illetve a segélyhatékonyságot, hát itt nyilvánvalóan kell még tennünk, ezért itt eh, nem csak arról volt szó a jelentés, vagy a puszáni konferencia eh, tekintetében vállalni kell kötelezettségvállalásokat, hanem itt vannak tényleg olyan területek, ahol az Unió élen járhatna, és hozzáadott értékkel eh, bírhat. Itt a segélyhatósági menetrend esetében mi arra szeretünk volna koncentrálni, hogy ország szintű eredmény alapuló keretrendszert kellene kidolgozni. Tehát, hogy mi, melyik az eredmények, hogyan lehetne jobban monitorozni a felhasználást, hogyan tudják az adott országok maguk jobban felügyelni azt, hogy jó helyre menjen a pénz. Tehát az ország szintű elszámoltatási keretrendszer lenne a másik, amit támogatnánk a segélyhatékonyság tekintetében. Egyelőre az adományozói oldalon volt szó elszámoltathatóságról, nem a befogadó oldalon. Itt még nagyon sok mindent kellene tehát tenni ennek érdekében. És aztán van egy egészen új fajta mellett, és ahol az önök támogatását is kérjük. Tehát sokkal többet e, tudnánk tenni a munkamegosztás, a közös programozás tekintetében, hiszen a 2015 utáni időszakra a, a források tekintetében az önök segítségére is szükség van, hogy a tagállamokat ebbe az irányba befolyásolják, de úgy látom, hogy nincs több időm. Én is szeretnék nagyon rövid lenni. Egyetértek azzal, hogy a csökkentések még csak elkezdődtek, valószínűleg még több csökkentésre kell számítani, a 0,7% a célkötöző is valószínűtlennek tűnik legalábbis nagyon komoly komitékai akarat nélkül. Éppen ezért a segélyhatékonyság fontosabb, mint vala, hiszen hogyha csökken a segélyezés összege, akkor el kell érnünk azt, hogy ez nagy hatással bírjon ez a segélyezés ami a közepes jövedelmi országokat illeti, akik ugye, aknél láthatjuk, hogy komoly gazdasági növekedés figyelhető meg, és talán ott kellene valóban nyomon követni, hogy hogyan sikerült a szegénység köréből kitörni, és hát láthatjuk, hogy a, az iparpolitika, a politika nagyon-nagyon fontos annak érdekében, hogy egy ország kilábaljon a szegénységből, és rendkívül fontos, hogy a belföldi forrásokat főképpen kiaknázzák, például az adózás, a versenyjog tekintetében is itt változásokra van szükség. A szolidatás tekintetében teljes mértékben egyetértek azzal, hogy hogy itt olyan társadalmat kellene teremtenünk, amely foglalkozik a hivatalos választási támogatással, és amely igenis segíteni kíván a szegény országoknak. Végezetül pedig nagyon valóban jó lenne, hogy az Európai Parlament ezt a küzdelmet nyílt színen folytatná, és, és felhívna figyelmet arra, hogy a, a kötelezettségvállalásoknak még nem sikerült eleget tenni. Az EDVACS jelentését a különböző országok nemzeti platformjaival egyetértésben dolgoztak itt, tehát velük kapcsolatban állunk itt, még viták várhatók, és további eredmények. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és akkor, hogy reagáljak néhány felvetett kérdésre, a DETA jelentésben ugye le van írva az, hogy milyen hozzáadott értékkel bírhat az uniós segélyezés, és aztán az utolsó felvetés a, a társadalom képpel kapcsolatban, hogyha a, a, látják a polgárok, hogy, hogy valóban a költségvetés milyen pici részét költik segélyezésre, és azzal milyen hatalmas eredményeket lehet elérni, akkor igenis hajlandók arra, hogy ezt az igazán hatékony segélyezést folytassák. Itt egy videó is mutatta, amikor az utcán járók előket kérdeztünk meg, akkor nagyon-nagyon egyetemen kiderült, ez a két perces videóban ezt összefoglaltuk. Görensz úr említette a, a tudományos alapot. A több éves pénzügyi keret esetében nehéz ezekre e, hivatkozni, de akkor is amik fontos, hogy a 0,7% mellett újra kötelezzék el magukat a politikai döntéshozók, és igenis eh, felelősségre kell vonni, és, és a, a több pénzügyi keret az, ahol valóban ezt a magas hivatalos felelősségérzési szintet fel tudjuk tetünk. És teljes mértékben egyetértünk Zsoli asszonyos, hogy a hivatalos felelősségi segélyezés nagyon fontos, fel kell tartanunk, de ugyanakkor az adóból származó bevételek is kulcsfontosságúak az adott országok számára, és a, erről szó volt a jogi bizottságban, és hogy mennyire fontos az ország szintű, a projekt szintű elszámoltathatóság, ez például a kitermelő ágazatok már egy külön kezdeményezéssel, egy átláthatósági kezdeményezéssel meg is kezdtek. Igen, itt egy nagyon komoly küzdelemre kell számítanunk, de a, az Európai Parlament képviselői döntő fontossággal bírnak arra vonatkozóan, hogy a többéves pénzügyi keretre eh, vonatkozó tárgyások hogyan zárolnak. Nos, expert. Köszönöm szépen. Köszönöm a szakértőknek ezt a rendkívül tanulságos vitát, illetve ismertetőt. Most pedig a nyolcadik napi rendi pontra lépünk tovább. Az élelmi, élelmezési segélyegyezmény az Európai Unió nevében történő megkötése. Az előadó az ajánlás tekintetében Deva úr ő nincs itt, helyette Michel úr fog hozzászólni. Az Európai Bizottság rendszeresen tájékoztatott bennünket az újratárgyalás helyzetéről, az 1999-ben megkötött élelmezési segély egyezmény állásáról, ami a világ élelmiszer ellátási biztonságát alapvetően elősegíti, illetve szolgálja. Az a cél, hogy korszerűsítsük ezt a megállapodást, illetve összhangba hozzuk az unió élelmezési segélypolitikájával. Az Európai Parlament hozzá kell, hogy járuljon az egyezmény megkötéséhez még november előtt, mielőtt a tanács léphetne ebben az ügyben. Michel urat arra kérem, hogy mutassa be fővonalakban az ajánlás tervezetét, tehát megadom a szót. Well, thank you, President. Köszönöm szépen ennek, elnök azt én csak halvány eh, pótléka vagyok. Deva úrnak én csak próbálom őt helyettesíteni. Az Európai Parlamentet kérték, ugye, ugye, hogy adja hozzájárulását a tanácsi nevi, a tanács által megkötendő elemzési segélyegyezmény tervezetére Svájcia, Ausztrália, Japán és az EU a részes ennek az egyezménynek az 1960-as években került ez bevezetésre, amikor is a mezőgazdasági többletet kívánták a felődő országokba bájutatni, és hát 2012. júniusában ez lejár, és ezt nem hosszabbították meg, mivel, hogy akkor már lezárultak a tárgyalások az újonnan megkötődő egyezményről. Ez az új egyezménnyel modernizálni kívánják, hogy megfelelőbb és hatékonyabb választ tudjanak adni a sérülékeny lakosságok esetében az érzés problémájára. Itt, és ez az Európai Unió élelmiszersegélyezési politikájának is megfelelne ez az új egyezmény. Az 1999-as egyezménnyel szemben ma már nagyon sok javulást elértünk, itt már nem az adományozókon van a hangsúly, sokkal inkább a humanitárius segély, van a hangsúly, és most már nem inkább a termékekből indulunk ki, hanem a helyi szükségletekből és most már nem csak természetben és segélyezésről van egy szó, hanem utalványok, készpénz formájában és másféle beavatkozások formájában is segítik az érzés ellené Aztán most már a hosszú távú megoldások is hangsúlyosabbá váltak itt a helyreállás, talpraállás, segítés a helyi termelés előmozdításával is hang- középpontba került, hogy a hosszú távú segélyezési függést megszüntessük. Fontos az információcsere, a bevált gyakorlatok cseréje, ezt ugyanakkor aktívabbá kellene tenni ezt a koordinációs fórumot az élelmiszer segélyezés területén. Nyilvánvalóan az átláthatóságot és a nyitottságot is növelnünk kellene a többi érintett felel szemben, akik részt vehetnének az élelmiszer segélyezési bizottság ülésein, és hát egy külön internetes oldal és tájékoztatást fog nyújtani az ezzel kapcsolatos információkra. Ennek ellenére az előadó úgy véli, hogy vannak olyan pontok, amelyeket a jövőben még fejleszteni, javítani lehetne. Például jelenleg ugye a részes felek még továbbra is mennyiségben vagy pénzértékben adhatják meg a, a kötelezettségvállalásaikat, de hát amikor pénzértékben adják ezt meg, akkor a az élelmiszerek élelmiszer árak növekedésének esetében itt nagy a veszély annak, hogy csökken a segélyezés abszolút mértéke. Ezért fontos lenne, hogy mindenki megfelelő értékben adja meg azt, hogy milyen kötelezettségeket vállal, és ezt az élelmiszer árakhoz kellene kötni. Az előadó ezen kívül úgy gondolja, hogy továbbra is modernizálni kell az élelmiszersegélyezési megkötelezést, méghozzá úgy, hogy teljes mértékben visszanemtérítendő támogatás forrájában nyújtson élelmiszersegélyezés, nem pedig eladások vagy hital formájában. Aztán a helyi megélhetést is még inkább támogatni kellene, és strukturális megoldásokat kellene adni az élelmiszersegélyezési problémákra, az élelmiszer hiányra. Az Európai Unió a, a, fejlesztés együttműködési eszköz élelmiszerbiztonsági, élelmezés biztonsági tematikus programjának keretében jó lenne, hogyha még szélesebb eszköztárt kínálna. Fontos tehát, hogy hogy a politikai szándék is meglegyen, mert jelenleg az unió és a tagállamok részéről sem volt elegendő mértékben meg ez a politikai szándék, de ugyanakkor nyilvánvalóan az új egyezmény is teljes mértékben követi az Unió azon célkitűzéseit, hogy küzdjön a szegénység és az érzés ellen, és fontos az élelmiszer segélyezés eszközeinek a további fejlesztése. Az előadó úgy gondolja, hogy a jelenlegi módosítások a 99-es egyezményhez képest valóban komoly előrelépést jelentenek, éppen ezért az előadó azt javasolja, hogy a parlament járuljon hozzá az egyezmény aláíráshoz, végezetül pedig az előadó reméli, hogy ambiciózus minimális eh, kötelezettségvállalásokat fog kitűzni 2013-tól, és eh, kéri a bizottságot, hogy továbbra is rendszeresen tájékoztassa a parlamentet arról, hogy milyen mértékben kerül végrehajtásra ez az egyezmény. Az új egyezmény 2013. január 1-én lép életben, hogyha ez év decemberében öt részes fél ratifikálja ezt az egyezményt. Ez komoly politikai üzenetet küld, hogyha a hogy az Európai Unióban eh, ezt ratifikálják, hiszen az Unió volt az egyik alapítója ennek a ennek az egyezménynek, de ahhoz, hogy ezt elérjük a december ratifikációt, mindenképpen gyors eljárásra van szükség. A Fejlesztési Bizottság október 20-án fog szavazni, novemberben várható a plenárisra, a bocsátása ennek a dokumentumnak, és szeptember 20-án délben jár le a módosításokra vonatkozó határidő, de igazából itt nem lehet a parlamenti hozzájáruláson kívül más módosítást elérni. Deva képviselőtársunk nagyon jó jelentést állított össze, de nem olyan röviden tért ki az egyes pontokra, amit tettem ezt én. Köszönöm szépen, Mitchell úr. Most pedig a bizottság képviselőjének adom meg a szót, Malon asszonynak, illetve előbb még Görenc úr, tessék. Igen, elnök asszony, szeretnék hozzászólni, illetve a bizottsághoz egy kérdést intézni. Deva úr kiváló munkát végzett, ennél is dicséretre méltóbb, hogy az ír köztársaság eh, miniszterének a egyetértését is bírja, és a kérdésem arra vonatkozik, hogy öt aláíró ratifikálása kell ahhoz, hogy hatályba lépjen az egyezmény. Az Európai Unió részéről az aláírók technikailag hogyan állnak majd előkelő számban. novemberre készen kéne, hogy legyünk ezzel az előkészítéssel, ahogy Mitchell úr jelezte. Malon asszonynak adom meg a szót, maximum három percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Görenc úrnak szeretnék válaszolni először is. Az élelmezési segélyegyezmény, ahogyan itt előttünk fekszik, ez két vegyes megállapodásból áll. Az Európai Unió lehetőséget kapott, hogy részes fele legyen az egyezménynek, és az egyes tagállamok ideértve Horvátországot is tagjelöltként saját jogon, illetve egyéni államként aláírója az egyezménynek. Tehát az Európai Unió plusz négy tagállam november 30-ig ratifikálhatja az egyezményt, és ezáltal 2013. január 1-től hatályos. És mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az egyezmény tárgyalói Kanada, az USA, Japán, Ausztrália és az Európai Unió, valamint Svájc felkészülhessen arra, hogy a november 30-ai határidőig ellássa ezt a feladatot, illetve az új egyezmény tárgyalásai befejeződjenek eddig az időpontig, hogy hatályba léphessen kellő időpontban. Az Európai Unió tagállamait arra bíztatom, hogy szintén váljanak részes féllé aláíróvá az egyezményben, hiszen az Unió az újratárgyalás motorja volt, hogy így fogalmazzak a 99-es E, egyezmény újra tárgyalásában nagy szerepet vállalt az Unió. És elkötelezettségünket tükrözni, hogy a legrászorultabb országok esetében segítünk csökkenteni az élelmiszerellátás bizonytalanságait. Ezt kell korszerű keretek között megvalósítani. Kulcsfontosságú eszköz az új egyezmény, így mutathatjuk meg szolidaritásunkat a harmadik országok rászorulti körével. Köszönöm. Elnök Michel úr, átadnám a szót, hogy zárja le vitát. Csak szeretném megköszönni Gerenc a, a meg hozzászást, igen, a brit politikus aztán az írekre delegálják a dolgokat, jól tudjuk őket kezelni. Köszönöm külön hozzászólását, Déva úr, azt hiszem, hogy itt vannak, fel fogják jegyezni a hozzászólásokat. Köszönjük szépen. Görensz úr. Elnézést. Elnök asszony, de ez az Európai Parlament előjoga. A ratifikációról annyit, hogy amennyiben az Európai Parlament nem ratifikálja az egyezményt, ebben az esetben a tagállami ratifikálás elégséges a hatályba lépéshez. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság a megfelelő szakértő arra, hogy erre a jogi kérdésre választ adjon. Mert a Lisszaboni szerződés alapján pusztán öt tagállamnak a ratifikálása, mint hogyha nem lenne elég. Erre szeretnék választ. Köszönöm. Két külön pontra van szó. Egyrészt ott van az új az egymény szövege. Eh, helyesen mondták, hogy 2013. január 1-én lép életbe ez az új egyetmény, amennyiben eh, öten, rati, öt részes fél ratifikálja november 13-áig. Aztán van egy másik kérdés, ez egy belső uniós jogi kérdés, a tárgyások során az uniós tagállamok úgy döntöttek, hogy ők egy vegyes, kevert nemzetközi eszközt szeretnének elérni, hiszen amit akkor javasoltak, az arról szól, hogy az Unió és a tagállamok egy entitásként kellene, hogy aláírják és ratifikálják az új egyezményt, de a tagállamok nem üdvözölték ezt a megoldást, tehát az új egyezmény egy valóban kevert nemzetközi megállapodás, ahol az Európai Uniós megjelenik és az egyes tagállamok, és aztán Horvátország, mint tagjelölt állam, és mindegyik külön aláírhatja és ratifikálja ezt az új egyezményt. Amire szükség van, mivel nemzetközi egyezményről van szó, az a parlament hozzájárulása. Amennyiben a parlament úgy dönt, hogy nem járul hozzá, akkor az azt jelenti, hogy az Európai Unió nem ratifikálhatja az új egyezmény, akkor a helyzet a következő lesz az az entitás, amely valóban e, eznek a létrehozásában fontos szerepet játszott, és kidolgozta azokat az irányelveket, amelyek megjelentek itt az új egyezményben, akkor ez az fontos e, szereplő nem fogja tudni aláírni és ratifikálni ezt az egyezményt, pedig nagyon aktívan dolgozott ezért. Köszönöm szépen. Most pedig eredetileg a 9-es napi rendi pont következett volna, de a bizottsági képviselő nincs itt, úgyhogy a 10-esre javaslom, hogy lépjünk tovább Mitchell úr véleményére a költségvetéssel kapcsolatban. Tehát a 10-es napi rendi pont következik. Az előző ülésünkön, szeptember 3-án megszavaztuk a 2013-as költségvetésre vonatkozó módosításokat, az éves költségvetés elkészítésének az utolsó szakasza, a véleményezés szakasza volt, és a szakbizottságunk vázolta a prioritásokat a jövő évi költségvetése kapcsolatban. Michel úrnak adom meg a szót, hogy mutassa be a véleménytervezetet. Köszönöm szépen, elnök asszony, mert időről időre beszámoltam erről a témáról a bizottságnak de mivel holnap kerül szavazásra ez a jelentés, ezért szeretném a bizottság legfontosabb agályait a következő költségvetési tárgyaság előtt még egyszer kiemelni. Ugye itt az uniós kötelezettségvállalások, illetve a tagállami kötelezettségvállalások esetében ugye arra vonatkozóan, hogy hogy a fejlődő országok számára mennyi segélyt vagy segítséget nyújtak szegénység ellen küzdelemben. Úgy gondolom, hogy ezeket a közösségvállalásokat fenn kellene tartani. Itt ültünk már annyiszor, mi is, amikor ez elhangzott, és a legfontosabb a kijelentése ennek a szövegnek az, hogy határozottan ellenzi a tanács azon javaslatot, hogy több mint 50 millió euróval csökkenjen a kötelezettségvállalási előirányzatokra vonatkozó összegi 150 millió euróval csökkenjenek a kifizetési előirányzatok. Különösen az oktatás és az élelmiszersegélyezés és más kulcsfontosságú ágazatra is ide tartoznak, és ezek nagyon fontosak a, ahhoz, hogy elérjük a millenniumi fejlesztési célokat. És az is nagyon fontos, hogy az éghajlat változásra vonatkozó támogatásoknak külön elemként kell megjelenni, hiszen a fejlődő országok beli partnereink számára ez káros lehet, hogyha az ő terhükre vesznek el segélyezést. Ami a Palesztinával, Afganisztán, Irak, Irán és Jemennel folytatott együttműködést illeti, jelenleg nem elfogadható az, hogy most fejezzük be az együttműködést, hiszen nagyon sokat tettünk a stabilizálódások és a fejlődések szempontjából. Végül pedig a Költségvetési Bizottság munka dokumentum, a 2013-as költségvetés tervezetre vonatkozóan egy nagyon jó dokumentum, úgy gondolom, és úgy tűnik, hogy az ottani előadó igenis tudatában van a bizottság agájainak, különösen ami a fejlesztés együttműködési eszközre vonatkozó csökkentéseket illeti, és az ő e, jelentős tervezetében is megjelennek ezek az általam is említett fontos számok. Már nagyon sokszor e, volt erről szó, tudom, hogy a bizottság e, pedig osztja az én aggájaimat, tehát nem megyek a részletekbe. Euh, la parole est à la commission, représentée par monsieur... Carlo Aich, kapja meg a szót a bizottság részéről. D'accord. Bon. Est-ce que quelqu'un d'autre la commission... Ő nincs itt, akkor kérdezem, hogy a bizottság részéről valaki más szeretne szólni. Hölgyem, tessék. Igen, köszönöm, elnök asszony. Nos, a pénzügyi szakértőnk hiányában szeretnék kitérni néhány fontos kérdésre. Az Európai Bizottság természetesen osztja az aggályokat, amelyeket megfogalmazott az előadó. Egyszerűen egy kicsit pontosítani kellene a megállapításokat, ami korábban, illetve eddig nem történt meg. Elkészült a költségvetés, de egyes kedvezményezettek részletei még nem kellően világosak. És ezt a feladatot kellene még elvégezni. Köszönöm. Mitchell úr, kérdezi az elnök asszony, kíván-e kiegészítésként elmondani valamit? Just glad we have the commission support. Nem, csak örülök annak, hogy a bizottság támogatja ezt. Tehát elnök asszony, valóban ezek a területek, amelyeket szerezek a csökkentések, ezek valóban eh, komoly területek, és a bizottság fogja fejezni megfelelő időben a támogatását. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, akkor tovább lépnénk a következő pontra. Megjött-e a szakértőnk, amennyiben nem, akkor kihagyjuk ezt a pontot. Tehát várjuk a bizottság képviselőjét továbbra is. Itt van? Megjött, nagyon jó. Tehát akkor visszatérünk a 9-es napi rendi pontra a fejlődés útját járó helyi hatóságok. Baglio úr megérkezett a bizottság részéről. Az Európai Bizottság közleményen dolgozik. Az Unió a partner országok hatóságaihoz felhívással fordult, egy konzultációs folyamatot kezdeményez egy elemző dokumentum készült erről. 2012. decemberéig kellene ezt egyeztetni az európai helyhatóságok, illetve az afrikai, ázsiai, latinamerikai hatóságok működnek együtt a helyhatóságok európai hálózatában. És a helyi, illetve regionális képviselők vehetnek részt a fejlesztési együttműködésben. Baglió úr, a bizottság főosztályvezetője következik. Megadom a szót, hogy mutassa be a főpontokat az elemző dokumentumból. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést, hogy elkéstem. De Pavlovi reflexek hoztak ide. Egy kicsit eltévedtem itt az épület labirintusában, és egy zárt ajtón keresztül próbáltam bejönni, tehát nem idő eltelt, amire ide találtam. Tehát, ahogy hallhatták, a bizottság közleményen dolgozik, a helyi hatóságok szerepével kapcsolatban. 2013-tól indulna ez az együttműködés. 2010-ben és 2011-ben egy nagy eh, nagyszabású dialógus folyamatot indítottunk el a civil szervezetek és a hatóságok részvételével, és a budapesti nyilatkozattal végződött ez az etap. Az összes szervezet megállapodott abban, hogy a helyhatóságok nagyobb szerepet kell, hogy adjanak a fejlesztésben a civil társadalom szervezeteinek. A PIBAX eh, bizottság, eh, illetve biztos, PIBAX eh, biztos úr a helyi hatóságok szerepére hívta fel a figyelmünket, és elemezve a helyzetet, két közlemény mellett döntöttünk. Az egyik a civil szervezetek szerepéről szól, ezt múlt héten el is fogadta az Európai Bizottság, és ezt követi majd egy második közlemény, amely a helyi hatóságok szerepére tér ki. Természetesen két különböző jellegű szereplőről van itt szó, hiszen a civil szervezetek a civil társadalmat jelenítik meg, képviselik, tehát magánszervezeteket, magánszemélyeket. A helyhatóságok pedig intézményként szerepelnek itt. A különböző kormányok intézményi hátterét jelentik. Tehát ez állt a figyelmünk középpontjában. Ennek fényében dolgoztuk ki a részleteket az egyes szereplők számára. Most kezdődik majd a konzultációs szakasz. Előkészítő szakaszban tartunk a közleményt megelőzően, és a legutóbbi negyed évben asszony számos helyhatósági szereplővel, illetve önkormányzati szövetséggel találkoztunk és egyeztettünk, és figyelembe vettük az előkészítésben az ő szempontjaikat. A konzultációk során a következőkről szeretnénk szólni. Nyolc fő pontot szeretnék kiemelni. Az úgynevezett issue paper, fő kérdéseket felvázoló dokumentum tartalmaz ezeknek a listáját. Tehát a helyhatóságok szerepköreit vesszük sorra nemzetközi szempontból. Tehát megvitatjuk, hogy a helyhatóságok konkrétan milyen szerepet visznek, kik a főbb szereplői a feladatok ellátásának, illetve a hatékonyságot hogyan tudjuk javítani az esetükben. Azután a jó kormányzás témakörét fogjuk érinteni, területi, illetve helyi szinten. A helyhatóságok konkrét szerepet töltenek be, intézményi szerepet visznek, ezt jogszabályi háttér éri elő az esetek nagy részében. És irányadó számukra, hogy helyi, illetve regionális szinten helyes kormányzási gyakorlatot valósítsanak meg. Ezt kell majd egyeztetnünk azután a területi fejlesztés elveire fogunk kitérni. A civil társadalom szervezete, illetve a helyhatóságok struktúrált dialógus keretében ezt régóta egyeztetik. Egy területi megközelítés a hagyományos vertikális kereteken túlmutat. Egyre inkább ágazati módszerekre van szükség, holisztikus, illetve transzverzális megközelítések kellenek. És ebben a keretben szeretnénk egy kicsit elmélyíteni az egyeztetéseinket, a dialógust. A decentralizáció a következő. Több éve támogatja, hogy önök is tudják, az Európai Bizottság a decentralizációt, és 800 millió eurót fordítunk erre a területre, és kevés vita zajlott még önkormányzati szinten, helyhatósági szinten erről, főleg a központi kormányzatokkal egyeztettünk. Ezért fontos, hogy kialakuljon a párbeszéd a helyhatóságokkal, hogy ők is nagyobb szerepet vállaljanak a decentralizációban. Ami az ötödik pontot illeti a vita témakörei között, itt az urbanizáció, a városiasodás merül fel, és a nagyvárosok, a metropoliszok kialakulóban vannak, főleg a fejlődő országokban, és ez sokszor az életminőséget hátrányosan befolyásolja. Sőt, számos vidéki terület sivatagosodásához is hozzájárul a helyhatóságokkal. Erről is vitát kell tartanunk, hogy az ő tapasztalataik alapján megfogalmazhassunk a megapoliszok és a rurál területek közötti hatékonyabb egyensúlyról. És a helyhatóságok szerepével kapcsolatban önkormányzati szövetségek léteznek minden országban. Ezek jelenítik meg az önkormányzati helyhatósági érdekeket. És a partnerországok némelyikében ezek elég gyengén működő szervezetek, szeretnénk segíteni, erősíteni az ő működésüket. Végül pedig itt a hetedik pont alatt a helyhatósági kapacitásokról fogunk szólni. Ez természetesen azt jelenti, hogy a helyhatóságok intézményi szerepet visznek, szolgáltatnak, a lakosság számára. Sokszor a partnerországokban ez egy gyenge pontot jelent, mert a képzettség, a megfelelő kapacitás hiányzik, és a főbb szereplők támogatását célozza a párbeszéd. Az Unió szeretné megtalálni ennek a hatékony módjait. Az utolsó pont pedig a főbb szereplők bevonásával egy arról szóló vita, hogy az Európai Unió milyen szerepet vihet a helyhatóságok támogatásában, erősebbé tételében. A kormányzati munkát tekintve, illetve az állampolgároknak nyújtott szolgáltatások fejlesztését tekintve is. Tehát a negyedéves egyeztetés során, tehát ezek a témák várhatók, és ennek alapján készül majd egy politikai javaslat, amelyet az Európai Bizottság előterjeszt a parlamentnek és a tanácsnak. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm a figyelmüket, és rendelkezésükre állok, hogyha kérdések merülne fel. És szeretettel várjuk a tagokat a, az egyes eseményeken. Elnök, Bágyi úr, Köszönjük szépen, hogy bemutatta az Európai Bizottság terveit, illetve ütemezését a fejlődő országok, a partnerországok helyhatóságainak a bevonásában, a partneri egyeztetésekben, úgyhogy sok sikert kívánok ehhez. Most pedig tovább lépünk a 21-es napi rendi pontra. Bejelentettem már délelőtt, illetve a kezdetkor bejelentettem ezt a változást. És nem jelezte egyértelműen, ezért nem vettem észre, hogy szót kér. Hát kérem szépen, hogy jelentkezzen nyilvánvalóan jól látható módon. De rendben, Nyilván megadom önnek a szót. Rendben. Igazából én nem akartam szót kérni, úgyhogy ez félreértés, de én arra gondoltam, hogy ön akar valamit mondani, de hát hogyha így felkért, akkor azért hozzászólok. Tehát kedves kollégák, nagyon örülök, hogy szakbizottságunk végre megrendezi ezt a helyhatóságokról szóló vitát az európai fejlesztési politika keretei között. Parlamenti képviselőként részt kellene vennünk ebben. Ez olyan szempontból kudarc, hogy a bizottság vitte ezeket az egyeztetéseket. És e, nyilván nem csak én szerettem volna hozzászólni ebben a témában. A 2008-as közleményben a DEFCO főigazgatóság indította a struktúrált párbeszédet, és szemináriumok következtek a következő egy évben a civil társadalmi szervezetek, illetve az önkormányzatok vezet, vettek ebben részt a fejlesztés politikai ügyeket megvitatva. Az Európai Bizottság erre a területre összpontosítva elsődlegesnek tekinti, hogy a nemzetközi közösség hatékonyabban érje el a kitűzött céljait. És ehhez szükségesek a helyi hatóságok, az alapszolgáltatások terén, az oktatás, egészségügyi ellátás, a szegénység felszámolása terén. A bizottsági anyag azt hangsúlyozza, hogy kulcs szereplők a helyhatóságok, és döntő szerepet visznek a prioritásos területeken, az unió által kitűzött fejlesztési területeken. A befogadó fejlesztés terén. Definíció szerint több szinten, illetve több ágazatban kell, hogy végbe menjen ez a fejlődés a központi államigazgatási szerveknek is szerepük van, a partnerországok helyhatóságainak szintén fontos a hozzájárulása a többféle ágazat fejlődéséhez. És a nemzetközi adományozókkal való együttműködést hatékonyan kell lebonyolítani. Azután nagyon fontos az állampolgárok számára nyújtott helyi szolgáltatások hatékonysága. És legyen szó itt az állam és magánpartnerségről, a civil társadalom bevonásáról, valamint a nemzeti hatóságokról. A támogatás hatékonysága abban foglalható össze, illetve azt követeli meg, hogy az államigazgatás és az állampolgárok között egy demokratikus kapcsolatrendszer segítse elő a fejlődést. Az Európai Bizottság által összeállított anyag jól mutatja, hogy mekkora a szerepük a helyhatóságoknak a fejlesztési célok teljesítésében. És konkrét javaslatok nélkül nem jutunk messzire. A hozzáadott érték így érvényesülhet. A decentralizált együttműködést említem példaként a helyhatóságok és az unió között valamint a harmadik országbeli megfelelőik, partnereik között. Jó ideje léteznek ennek a keretei, és új javaslatokon dolgozunk, amelyek elősegítik majd a sikert. A bizottság szolgálata egy hivatalos vélemény dolgozott ki az intézmények részéről, és az előadónak mozgásteret adott ez hogy kifejtse a saját nézeteit. Ezt úgy kell értelmezni, hogy a DEFCO főigazgatóság egyetértve a célokkal támogatást biztosít a kollégáktól. Azt kérem, hogy ők is vállalják a szavazás során ezeknek a céloknak a képviseletét, a felelősségét. a 370-es módosító Bergman kollega részéről arról szól, hogy a helyi irányítás és a decentralizáció együttműködő keretben tudjon megvalósulni, és így a kitűzött célokat valóban meg tudjuk valósítani a dokumentumban bemutatottak szerint. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Ismét a bizottság képviselőjének adom meg a szót, hogy reagáljon az elhangzottakra. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tirolien úrnak köszönöm szépen a támogatást, az egyetértést. A fő témák, amelyeket kiemeltünk, a következő negyed év egyeztetéseinek a fő témái lesznek és a közleményben megfogalmazunk mert ennek alapján a konszenzusos elképzeléseket, javaslatokat. Köszönöm szépen. Grez asszony, tehát tulajdonképpen az ön témája holnap következik, ugye? Rendben? A bejelentésemmel ellenkezőleg nem úgy lesz, ahogyan az elején említettem. A biokalózkodásról nem vitázunk már ma este, hanem majd holnap a szavazás után a DCI módosítók keretében, és ebben az összefüggésben hallgatjuk majd meg ebben a, a fontos témában a jelentést, és Ilyen módon be is fejeztük mára a szakbizottsági munkát, és holnap folytatjuk 10 órakor itt ebben a teremben. Ami pedig a koordinátorok ülését illeti, szintén itt 9 órától találkoznak. Köszönöm szépen, és szép estét mindenkinek! Hát yeah,